Thanks again. Üdvözlök még egyszer mindenkit. Thanks again. Not much of a lunch after the coordinators meeting. Koordinátorok külés után nem volt túl sok időnk ebédelni, de üdvözlök mindenkit, hogy visszajött. Három óra múlt néhány perccel, délután három óra. Folytatjuk a munkánkat a LIBE bizottságunk mai munkáját. Üdvözöljük a biztosasszonyt, az uniós belügyekért felelős biztost, Cecilia Malmströmöt. Üdvözöljük, és örülünk, hogy újra eljött hozzánk. Készen állunk arra, hogy meghallgassuk a beszámolóját a 2012-es munkaprogramról és a legújabb fejleményekről ezen az érzékeny a politikai területén az Európai Uniónak konkrétan az új jogalap bevezetése, illetve az adatárolási irányelv témájákról. Illetve gondolom, hogy be fogja mutatni a számunkra rendkívül fontos 2012-es prioritásokat meghallgatjuk a biztos asszonyt, és utána megnyitom a lehetőséget a vitára. Üdvözlöm még egyszer, Mastrom asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlök mindenkit, boldog új évet! Ez az, ebben az új évben mindannyiukkal szeretnék majd eh, együttműködni, és gratulálok az elnök úrnak, hogy újra választották. Eh, a bizottság számára és az önök számára is körülbelül a mandátum fele járt le, úgyhogy érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogy mi történt eddig, hol is állunk, mit fogunk tenni a jövő évben. A szakbizottság és a illetve a bizottság és a parlament közti együttműködés jónak tekinthető a múlt évre vonatkozóan. A tanács képviselője is jelen van, azért elmondanám, hogy mindig nagyon fontos, hogyha a, hogy, hogy a parlament és a bizottság jól tudjon együtt dolgozni. Voltak drámai események múlt évben, a gazdasági válság még mindig csak mélyül, és ennek természetesen hatásai vannak az igazságügy, a belügyek területére is. Ugyanakkor önök azokkal a témákkal foglalkoznak, amelyek leginkább megjelennek az újságokban, úgyhogy természetesen örülünk el annak, hogy olyan témákon dolgozunk, amik a legfontosabbak és a legérzékenyebben érintik az állampolgárokat, de ez jelentős felelősséget is ró a vállunkra. Karácsony előtti események tekintetében néhány dologra büszkék lehetünk. A három intézmény nagyon jól együtt dolgozott, úgyhogy elfogadtuk az egységes engedélyt, ez a bevándorlók életét egyszerűsíti akik dolgozni szeretnének az Európai Unióban, föl lehet így gyorsítani az eljárást, és a méltányos elbánást tudjuk biztosítani. Annak is nagyon örülök, hogy a szakképzési irányelvet elfogadtuk. Mindenki jelentős erőfeszítéseket tett ennek érdekében, és a teljes menekülti csomagot előre tudjuk így vinni. köszönhet az önök erőfeszítéseit is. Össze sok időt töltöttem a, a köve, azzal a témával, hogy a Schengeni csomaggal kapcsolatos javaslatot előre vigyük. Mindjárt rá fogok térni erre részletesen, ugye júliustól indult ez a munka. És a szexuális kizsákmányás gyermekek, gyermekpornográfia témájával is foglalkoztunk. Ez minden jogalkotó számára nagyon fontos, érzékeny téma, és ezektől a tényleg borzasztó bűn cselekményektől be kell, hogy védjük a gyerekeket. Aztán a tűzfegyverek témájában a Frontex-től új mandátumot kaptunk, vagy új mandátumot adtam a Frontexnek, ez is nagyon fontos az alapvető jogok tiszteletben tartása. A első évet most már tudjuk értekelni a belső biztonsági témákban, amit majd részletesebben szintén be fogok most mutatni. A nemzetközi együttműködés területén, a politikai igazságügyi együttműködésben jelentős előrelépések történtek, a terrorizmus, bűnöldözés, terrorizmus elleni harc, a PNR, Ausztrál megállapodás, megkezdtük az EU-s PNR megállapodás tárgyalását, illetve most már ez önök előtt van, és jelentős az előrelépés a belügyi témák finanszírozása témájában is. Nagyon sűrű volt a tavasz, a szomszédos államokban, déli szomszédainknál történt események miatt. Ez biztos, hogy a jövőben is napirenden fog maradni. Előre tekintve az egyik legfontosabb prioritás a közös európai menekültügyi rendszer, a Dán miniszter úrral ma délután egyeztettek erről, ő nagyon elkötelezett ebben a témában. Én is elkötelezett vagyok, és a előadókkal, árnyék előadókkal szorosan kívánok majd együtt dolgozni, hiszen fontos számomra is, hogy előrelépjen ez a csomag. A tanásnál megszűnt a megállapodás, most remélem, hogy a Dán elnökség majd a befogadási feltételek témájában előre tud lépni azért, hogy a, annyira előre tud majd lépni, hogy a három oldal egyeztetés minél előbb lehetséges legyen. És ez természetesen szorosan kapcsolódik az eljárási irányelvhez, úgyhogy ezek a témák mindkét irányelven együtt kell, hogy dolgozzunk. Dublini rendelet, ez különleges kihívást jelent. Tudom, hogy nagyon oda figyelnek erre a kérdésre. Itt most folyik az értékelés, és egy a korai rendszer felállítása a Dublini rendelet keretei között természetesen ez megnyitja a lehetőséget egy szélesebb körű megállapodásra. Itt tényleg olyan mechanizmusra van szükség, ami a bizalmon alapul, jól tervezett rendszer, és segíti a döntéshozatalt. Két szolidaritási eszköz kell, hogy kísérje, csak akkor fog működni. A munka célú, célú bevándorlás, Ugye ez a növekedés szempontjából is fontos, erről minden területen szó van. A következő hónapokban fogunk tárgyalni erről, és remélem, hogy az önök szakbizottsága is gyümölcsöző fog együttműködni az intézményekkel. Nagyra értékelem az erőfeszítéseiket az ideiglenes dolgozók irányelvéhez hasonlóan szeretnénk majd előrelépni, hiszen a törvényes bevándorlók számára akár a magasan képzett, akár az alacsonyan képzett dolgozók esetében fontos, hogy előrelépjünk, hiszen mindkét kategóriára szükségünk van az Európai Unióban. Természetesen családi élethez joguk van a bevándorlóknak. Tudom, hogy tegnap folytattak le vitát arról a zöld könyvről, amit mi a családegyesítésről készítettünk. Úgyhogy várom a reakcióikat, és ezen a témán is szeretnék együtt dolgozni önökkel. Nagyon nagyra értékelem azt az erős támogatást, amit a parlament minden frakció biztosított számunkra a Schengen csomag témájában. Soha nem szabad szem elő veszítenünk, hogy a Schengen a polgárokat szolgálja, és ez egy nagy eredmény, amit elértünk az európai állampolgárok érdekében. És mindig is védeni fogjuk ezt. Bizonyítanunk kell, hogy felülvizsgáljuk a Schengeni szabályokat ott, ahol erre szükség van, és egy jobb értékelési rendszert tudunk felállítani az állampolgárok érdekében és az intézmények érdekében, határőrizet tekintetében, és hogy minél kevésbé merüljön fel az ideiglenes belső határellenőrzés bevezetése. Voltak olyan területek, ahol jobb szabályokra van szükség. Bízom abban, hogy előre tudunk lépni, várom a munkát, ahogy Coelho-ra, Weber asszonyal, az előadókkal már egyeztettünk. Vízumpolitika nagyon fontos a parlament számára, számomra is. A védzáradékon dolgozunk együtt, illetve a ideiglenes felfüggesztés témáján, amikor sürgős lépésre van szükség. Az igazságügyi tanács karácsony előtt állapodott meg a megközelítés tekintetében, ahol a számszerű és egyéb megközelítés fognak majd, fogunk majd alkalmazni. Azt kell bizonyítsuk, hogy ez egy olyan eszköz, amihez csak a legutolsó, legvégső helyzetben fogunk folyamodni. A vízumkönnyítésről a múlt héten is tárgyaltunk Koszovóban, beindítottuk a koszovai kormányal a vízumkönnyítési tárgyalásokat, és várjuk az előrelépést a többi érintett országgal is. Általánosságban a nem EU szomszédos államokkal folytatjuk az egyeztetést bevándorlás, biztonság témáiban. Novemberben fogunk kiadni egy közleményt erről a témáról. A mobilitási partnerség már néhány országgal él. Reméljük, hogy ez egy olyan hasznos eszköz lesz, ami támogatja a déli szomszédaink fejlődését. Átfogó megközelítésre van szükség, beleértve a bevándorlást, a a ügyet, a legális törvényes bevándorlást, a vízum egyeztetés, de természetesen itt a határőrizet, a rendőrségi biztonsági kérdések is felmerülnek. Tunéziával és Marokkóval már bátorítók a tárgyalások, és reméljük, hogy a többi országgal is sikerül majd megkezdenünk ezt az egyeztetést. Be fogunk mutatni ebben az évben még az intelligens határokról szóló javaslatot, amivel a jó jóhiszeműen Európai Unióba utazók életét szeretnénk megkönnyíteni. Már vannak elképzeléseink, és önökkel majd egyeztetni fogok erről a témáról. Korrupció elleni harc az egyik olyan fontos terület, ahol együtt tudunk dolgozni, és nagyra értékelem azt a támogatást, amit a bizottsági közlemény számára biztosítottak. Várom, hogy együtt dolgozunk ezen a témán. Mind a 27 tagállam esetében az a becslés, és ez szerintem egy szerény becslés, hogy 120 milliárd a veszteség korrupció miatt, de úgy gondolom, hogy azért ez nem fedi le az összes súlyos bűncselekményhez kapcsolatos korrupciót, akár drogkereskedelemre, akár másra gondoljunk. Úgyhogy fontos lesz ez a téma a következő évben is. Néhány héten belül a szervezett bűnözése kapcsolatban is javaslata fogunk elállni, hogy hogyan tudjuk a törvényes gazdaságot védeni a szervezett bűnözés ellen. Jobb eszközökre van szükség, elkobzási lehetőségre jobban kell harcolnunk a bűnözés ellen. A mostani szabályok kicsit régiesek, és nem is teljes a végrehajtásuk. A bizottság hamarosan elő fog állni az elkobzások, illetve a bűnözéshez szerzett anyagi javak visszaszerzése témájában következő hónapokban fog megjelenni a PNR eh, javaslat. Körköpor az előadó, közös EU szabályok a szervezett eh, bűnözés elleni harcban itt eh, fontosak lesznek, tehát drog, szervezetbűnözés, a többi, úgyhogy reméljük, hogy a Dán elnökség alatt még itt is jelentős lesz az előrelépés. EU-s a PNR megállapodás önök előtt áll elfogadás céljából a bizottsági szolgálat majd segíteni fog önöknek, hogy értekeljék a szállásfoglalásukat ezzel a témával kapcsolatban. Szerintem jelentős előrelépés a meglévő aktuális megállapodáshoz képest az a javaslat, ami önök előtt áll. Minden esetre még fontos feladataink vannak ezzel kapcsolatban. És ez ugyanakkor egy üzenet mind a három intézmény részéről az amerikaiak számára, hogy bizonyos témákban konkrétabb megfogalmazásra és szigorúbb feltételekre van szükség. Kanada témájában ma délután ezzel fognak foglalkozni, úgyhogy itt most nem megyek bele a részletekbe. Említeném még az európai terrorizmus finanszírozási nyomonkövetést. Több opció áll előttünk. Hatástanulmány is készül tavasszal fog megjelenni ennek az eredménye, úgyhogy majd akkor le tudjuk folytatni a vitát önökkel és a tanácsban is. Az adatárolási irányelv, itt átfogó egyeztetés folytatunk már az érdekelt felekkel, most elemezzük. Az egyetemi számunkra, hogy a jogalkotás megfelelő eszköz kell, hogy legyen a törvények végrehajtásához, ugyanakkor felülvizsgált irányelvre van szükség. De azért elmondanám, hogy nagy módosításokat egyáltalán nem akar a tanács, de hát majd a bizottság fog előállni ilyenfajta javaslatokkal. Tavasszal javaslatottal fogunk előállni a kiber bűnözés kapcsolatos központ fölállítására, ahol koherensebb módon tudunk majd együtt dolgozni a nemzeti és EU szinten is az ilyenfajta bűnözés elleni harcban, és remélem, hogy hasznos lesz majd a bizottsági közlemény, ami tavasszal jelenik meg. Tudom, hogy önök is tárgyalják a kiberbűnözésről szóló irányelvet, és remélem, hogy még nyár előtt sikerül megállapodásra jutni. Ha már számítógépekről van szó, ahogy Coelia úrnak már tudtam jelezni, a, egy nagyméretű IT rendszer ügynökséget kap Tallinnban, minden készen áll, és március végén akarjuk Tallinnban tehát megnyitni ezt az irodánkat. Végül ezt a nagyon tömör bevezetőmet azzal fejezném be, hogy EU integrált stratégia az emberkereskedelemről ezt a témát év utolsó negyedében fogjuk tárgyalni. A célunk az, hogy megelőzzük az emberkereskedelmet, de jobban akarjuk védeni az áldozatokat is, és a büntetés területén is előre akarunk lépni. Hát ez a tömör, sűrű munkaprogramunk, és ahogy mondtam a bevezetőm elején, várom, hogy együtt dolgozzak önökkel a következő hónapokban ezeken a témákkal. Elnök úr, ez a bevezetőm, természetesen nagyon fontos, hogy kérdéseket tegyenek föl, és akkor így párbeszédet tudjunk folytatni ezekről a témákról. Elnök, köszönöm, Mászrom asszony, köszönöm, biztos asszony, hogy bemutatta az ön témájához tartozó munkaprogramot a következő hónapra vonatkozóan. Megkezdjük a vitát, szokásos kérdéskör. A koordinátorok kezdik, vagy legalábbis frakciónként egy képviselőnek adnám meg a szót, és azt ezzel lezárjuk az első kérdéskört, és a második körbe pedig már lezárom a listát. Ahogy ma délelőtt is ezt megtettem, még egyszer figyelmeztetnék mindenkit arra, hogy erre a témára a biztos asszonyjal történő egyeztetésre 50 perc áll rendelkezésünkre. Kérek mindenkit, hogy ne csúszunk el, mert még tíz sűrű témánk van, és még néhány témát le kell, hogy tárgyaljunk a ma délután folyamán. Simon Buzutillal kezdjük néppárt. Köszönöm, elnök úr, és köszönet a biztos asszonynak. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy boldog új évet kívánjak. Még mindig január van, úgyhogy még mondhatok ilyet. A néppárt most tartotta a biz... ennek a szakbizottság ülésnek az előkészítő ülését, és az egyik akályos pont, amit a tagok említettek, az a trend, amit látunk a kormány közi szintre történő eltolódás tekintetében, ugye a közösségi módszerekhez képest. Azért kezdem ezzel a témával, nem csak azért, mert kételjeink vannak e tekintetben, hanem mert úgy gondolom, hogy talán önöknek is fontos ez a kérdés, szeretném elmondani, hogy mi föl akarunk lépni ebben a témában. Kérem, hogy számítson ránk. Gyakorlati példák vannak arra vonatkozóan, ahol látjuk ezt az eltolódást a kormányközi módszer felé, és itt nem csak az adózási csomagra gondolok, hanem a Schengeni övezet témájára is. Hiszen olyan reakciókat kapunk, amelyek egyáltalán nem ösztönzőek. Pont ma délelőtt beszéltünk a vízum rendszerekről, a változásokról, a védőzáradék és a felfüggesztési mechanizmus bevezetéséről, de ott is egyértelmű volt, hogy még mindig nincs közös vízumrendszerünk, és hogyha egy vagy néhány ország ott megtámad mondjuk így egy harmadik ország, akkor még a mai helyzetben is egyedül magad maradnak ezek az országok, és egy kormányközi rendszer ez egy olyan kormányközi rendszer, ahol a közösségi védelem, a szolidaritás nem létezik, és ugyanez érvényes a menekült témában, a szolidaritás tekintetében. Sokat beszélünk a közös európai menekültügyi rendszerről, de amikor egy országnak nehézsége van, magára hagyják. Biztos asszony, tudom, hogy magának fontosak ezek a kérdések, de szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, amiket nyilatkozott ebben a témában, minden esetre fontos, hogy a bizottság vegye vissza a vezető szerepet, és nyomja el a kormányközi módszerek előre törését, lépjenek föl határozottabban a közösségi módszerek érdekében. Konkrétan a szolidaritással kapcsolatban tegnap, a, de, nem, ma délelőtt elnézést, az igazságügyi miniszter úr azt mondta, hogy holnap napirendre vetetti az igazságügyi miniszterek ülésén a szolidaritás témáját. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottságot bármilyen konkrét javaslat tekintetében bevonják ebbe a munkába, azért, hogy konkrét szolidaritási feltételek alakuljanak ki. Tudjuk, hogy az elnökség napirendre tette. Néhány héttel ezelőtt hallottuk az önök közleményét a szolidaritásról, és ma délelőtt megint itt volt az ELZO e, igazgatója, aki szintén mondta, hogy részt vesz ebben a vitán, ezen a vitán, úgyhogy szeretném, hogyha levoná a leplet erről a miszterikus szolidaritási módszerről, és néhány részletbe adjon számunkra bepillantást. Elnök, köszönöm. Még egyszer mondanám, hogy ha lehet, akkor két percre korlátozzák a hozzászólásukat, ha lehet, mert látom, hogy miután lezártam a listát, még mindig többen jelentkeztek. Ahhoz, hogy mindenkinek szót tudjunk adni, attól függ, hogy a hozzászólók mennyire korlátozzák a hozzászólásuk idejét. Gönc asszony. Köszönöm szépen. És biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani a gyors áttekintésért, ami nagyon sok témát említett rövid időn belül néhány kérdésem lenne. Egyrészt elmondanám, hogy mi is osztjuk azokat az aggályokat, hogy ez a kormányközi döntések felé eltolódnak a témák. Buzuti úrhoz csatlakoznék, és kérdezném én is, hogy mit tesz -e ebben a témában. De van néhány olyan téma, amit említett. Az egyik az USA-EU-PNR megállapodás. Ön azt mondta, hogy jelentős előrelépést jelent az új megállapodás. De amit itt a parlamentben hallok, és a szakbizottságban, hogy még mindig vannak aggályok, hogy ne, egyáltalán nem biztos, hogy ez előrelépés, és súlyos problémák vannak még mindig. Szeretném megkérdezni, hogy hol van még ön szerint mozgástér a jövőben, hogy javítsuk a jelenlegi megállapodást, vagy mi is a jelenlegi helyzet a PNR megállapodás tekintetében ön szerint? Másik kérdésem, a kanadai találkozóra vonatkozik, azt mondta, hogy ma délután lesz ez. Tudom, hogy nem tud beszámolni ennek az eredményéről, de kérem, hogy a témákat mondja el számunkra, hiszen itt vízumkötelezettség még mindig függőben van, hogy mennyire, milyen részletekbe fognak belemenni ebbe a témába az egyeztetésem, vagy egyáltalán renden van-e. Harmadik kérdésem, azt is említette, hogy indítja a vízumegyeztetést, a párbeszédet a koszovói kormányal. Tudom, hogy nemrég volt ott, úgyhogy kérem, hogy mondja el, hogy milyen benyomásai alakultak ki arról, hogy hogyan alakul a helyzet Koszovóban. Elnök, köszönöm, Göncasszony, üdvözlöm de kapitány urat, a korábbi egység vezetőnket. Szívesen látom itt, nagyon jó, hogy itt ül velünk. Weber asszony a Alde. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött a Libe szakbizottság ülésére. Mindig ö, ö, konkrét választ adott, és mindig eljött hozzánk, amikor kértük, hogy jöjjön el a szakbizottságunkba, úgyhogy nagyra értékeljük, hogy mindig készen áll arra, hogy egyeztessen velünk egy sor témában. Korábban is, most is fontos és érzékeny kérdésekkel foglalkozik Ezek a témák azért merülnek föl, mert itt bizonyos hiányosságok merülnek föl a tekintetben, hogy a bizottság, a parlament és a tanács hogyan áll hozzá ezekhez a kérdésekhez. Mi még mindig optimisták vagyunk, és még mindig reméljük, hogy jó eredményeket tudunk elérni a bevándorlási és a menekültügyi csomagok tekintetében. Bár nem nagyon biztató a helyzet a tekintetben, amit a parlament kért. Minden esetre mi konstruktívan akarunk hozzáállni a témákhoz. Az egységes engedély a témája nagyon jó példa az együttműködésre. Ha végig gondolom azokat a témákat, amiket említett, nagyon fontosak ezek a témák. Néha azon gondolkodom, hogy hogy lehet az, hogy az Európai Unióban az a benyomásunk, mint hogyha különböző embereket képviselnénk. Mindannyian ön, mi, tanács, mindannyian az európai állampolgárokat kellene, hogy képviseljük. Most gondolok például a fogvatartási irányelvre, amit ön említett, hogy a tanács semmilyen módosítást nem kíván. Hát ennek ellenére ön pedig nagyon-nagyon sok olyan európai állampolgár képvisel, akik tényleges változást igényelnek. Alapvető szabadságjogokról van itt szó. Lehet, hogy azt is meg kéne, hogy kérjük öntől, legalábbis az Aldának, Aldének ez a véleménye, hogy legyen a mi szóvivőnk, a mi érzéseinknek, benyomásainknak az a szóvivője, amikor a tanács egyeztet. A tanács tiszteletben kell, hogy tartsa a parlament véleményét, és a szerződésnek a szellemét, hiszen itt erről van szó. Biztos vagyok abban, hogy lesznek nehezebb dossziék, parlament számára is lesznek nehéz dossziék, gondoljunk a PNR-re, konkrétan az USA-EU PNR-re, ez nem lesz könnyű feladat, de hogy mondtam, optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy jól fogunk együtt dolgozni. Elnök, köszönöm. Szerkentini asszony a zöldektől. Köszönöm, elnök úr. Következő napi rend a belső biztonsági stratégia itt egy egy tervezetről fogunk, mondjuk azt, egy tervezetről fogunk beszélni. Egy kollégán készítette ezt a tervezetet, és a biztos asszonyt szeretném megkérdezni erről a témáról, hiszen aggájaim vannak a belső biztonsági stratégia tekintetében, nem egyértelműek a célok, nem egyértelműek, hogy milyen információ fog ez alapulni, aztán nemrég láttuk, hogy az Europol elemzésekkel állt elő, amely szerint külföldről jön a fenyegetettség, az európai biztonságot igazából iszlám alapon éri fenyegetés, ugyanakkor Norvégia tragédiáját láttuk, és a szélső jobboldaliak gyilkolását Németországban. Hogyha a belső ö, biztonsági stratégia olyan fenyegetettségeken alapul, amiről senki nem tudja, hogy milyen fenyegetettség, és hogy, hogy milyen elemzések relevánsak itt. Nincs semmilyen demokratikus ellenőrzés azon intézmények tekintetében, amelyek az információt biztosítják. Sőt, ennél rosszabb a helyzet. A belső biztonsági stratégia gyakorlatilag rendőrségi fellépések korlátozódik. Jogi, igazságügyi, alapjogi kérdések, igazságszolgáltató együttműködés nem is szerepel itt, és Európában ez problémás, pedig állandóan beszélünk a kölcsönös bizalomról, de hát úgy tűnik, hogy ez nem működik, hiszen nem tudjuk az állampolgárainkat megvédeni a kormányaik negatív fellépésétől sem. A külső határokra való koncentrálás, mint fő eszköz a mi biztonságunk szempontjából. Ön a bevándorlás és menekültügyi biztos. Ön tudja, hogy mennyire nehéz a téma, a határ, határvédelem és a visszafordítás, illetve annak a megakadályozása, hiszen Schengen témájában belső határokról is beszélünk, és a belső biztonság tekintetében a határ meg a bevándorlás tűnik, hogy ezek fenyegetik a biztonságot. Tényleg szeretném, ha megosztaná velünk a gondolatait, mert szerintem a belső biztonsági stratégia nem teljes, olyan dolgokon alapul, amelyeket nem is tudunk ellenőrizni. Utolsó megjegyzésem, elnök úr, Itt az Európai Parlamentben készült egy jelentés a CIA a rendkívüli fogvatartási repülőiről. A bizottság és a tagállamok között levélváltás történt. Rendkívül fontos lenne számunkra, hogy belenézhessünk ebbe a levelezésbe. És kérjük, hogy támogasson minket, hogy jó nyomozást tudjunk lefolytatni, és jó jelentést kapjunk ezekről a CIA repülőutakról. Elnök, köszönöm. Kirkhope úr. Uh, President, I'll be very brief really in my remarks and <clears throat> I very much welcome. Igen, akkor én is rövid megjegyzéseket szeretnék tenni, mert hiszen én üdvözlöm az általános irányát ennek a programnak, és van jó néhány olyan polt, amivel nagyon is egyetértek, és elégedett vagyok, de azért még jó lenne, ha kapnánk a bizottságtól néhány biztonságot és biztosítékot is. Ugyanis úgy tűnik, hogy a bizottság jó néhány helyen harmonizáltabb rendszert kíván létrehozni bizonyos területeken. Hogyha viszont mi továbbra is a hangsúlyt az együttműködésre kívánjuk fektetni, akkor viszont tudnunk kell, hogy egyáltalán mit szeretnénk elérni. Hiszen a teljes együttműködés kedvéért szükség van egy első fázisra, egy első lépésre. Ezt én nagyon is kívánatosnak tartanám, és azt gondolom, hogy ez az erőteljesebb együttműködés, ez nagyon is fontos bizonyos fontos kérdésekben. A cyberbiztonság például egy ilyen téma, amire így kapásból eszembe jut, hiszen ez egy új kihívást jelent az ön által elmondottak szerint, de hát ez azért nem olyan iszonyúan újdonság, hiszen már jó néhány éve foglalkozunk ezzel, és már károk is keletkeztek a szájberbiztonság ellen, elleni védségek kapcsán, amely már sértette az európai érdekeket, például vállalatok vagy akár intézmények érdekeit is. Tehát én azért szeretném, hogyha a bizottságot megkérhetnénk arra, hogy sokkal határozottabban lépjen föl ezek mellett a dolgok mellett. Tehát valamiféle mini programot azért kellene a szájberbiztonság érdekében akár atlanti dimenzióban is, vagy hiszen más összefüggésben is azért megállapítjuk gyakran, hogy vannak területek, ahol egyre fontosabbá válik a cyberbiztonság kérdése. Ezt erre azért szeretném megkérni. Egy másik dologban pedig szeretném megkérni, hogy a szabad mozgás bürokratikus akadályaival kapcsolatban, amit ön, ön is említett, igyekezzünk a bürokráciát csökkenteni, mégpedig mindenütt, ahol ez lehetséges, és úgy a bizottságban, mint ahogy a bizottság és mások közötti együttműködésben is. Nekem az az érzésem, hogy rettentően sok bürokráciával, rettentő sok jogszabályjal kell megküzdenünk, és én mindig úgy érzem, hogy az embereknek jobban megy az élet, hogyha ezekből kevesebb van. Borgici úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két gyors kérdésem lenne. Az első az aktualitásból származik. Két esemény történt az én országomban, amelyik kiemelt bizonyos dolgokat, amelyeket az el, amelyekre az elmúlt ö, időkben is rámutattam, de senki nem figyelt ezekre. Úgy tűnik, hogy a bizottság nem figyelt kellőképpen ezekre a kérdésekre. A mostani olasz fuvarozók sztrájkjánál ö, úgy tűnik, hogy nem megfelelő a konkurencia, ugyanis a külföldi Európán kívüli szállítók, fuvarozók ugyanazt a munkát elvégzik sokkal olcsóbban, ugyanakkor teljesen elfogadhatatlan körülmények között. És ez nagyon súlyos, mert ez nem csak nem megfelelő konkurenciát támaszt, hanem veszélyt is jelent az Európai Unión belül. Aztán a Gillion, a lelsőjét hajó esete miatt felmerül az a helyzet, hogy vannak olyan dolgozók, akik belépnek az Európai Unióba, olyan útlevelekkel, amelyeket Romániában és Bulgáriában bocsátanak ki, olyan lakosoknak, olyan állampolgároknak, akik nem azokban az országokban élnek és tartoznak, hanem szomszédos államokból származnak. Ezek a helyzetek veszélyet, veszélyt jelentenek, súlyos problémákat jelentenek, illetve hátrányt jelentenek az európai dolgozók számára. Aztán tegnap a SOA megemlékezésen a Világbank igazgatója megemlítette azt az extrém esetet, ami előfordult az olasz igazságszolgáltatásnál, hogy elengedtek egy olyan karikatúra rajzolóját, amely karikatúra erős antiszemita volt, Eh, Fiamen Irenstein eh, asszony volt az áldozata, képviselő asszony volt az áldozata ennek a rajznak, ugyanis az ábrázolásban a legrosszabb eh, antiszemita propagandára vezethető vissza. Én kérdem, hogy a biztosasszony ismeri ezeket a súlyos helyzeteket, és ahelyett, hogy az antiszemita rajz készítője de mm, bűnvádi eljárás alá vonták volna, a feljelentőt büntették meg. Én szeretném tudni, hogy az Európai Unió részéről, nevezetesen az Európai Bizottság részéről, mivel hogy egy szót nem emelt erről, szeretném tudni, hogy mi a véleménye erről. Köszönöm szépen, most a válaszoknak adom meg a szót. A mm, biztos asszonynak, Mászrom asszony, parancsoljon, válaszoljon az első körnek. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Buzutil úr és a többiek. Igen, nagyon aggaszt a kormányközi módszerre való eltolódás az Európai Unióban. Sok területen látjuk ezt maga a gazdasági válság által érintett szakterületeken is látjuk, hogy igazából valójában több Európára lenne szükségünk ahhoz, hogy kilépjünk a válságból, de hát sajnos az elmozdulás a másik irányba mutat. Reméljük, hogy a tagállamok és megválasztott vezetőik megállapodásra fognak tudni jutni. Több gazdasági ellenőrzés felügyeletről már megkezdődött az egyeztetés, de hát ez egy veszélyes út, és a közösségi intézmények maguk, a bizottság, a parlament együtt kell, hogy fellépjen. A Schengeni javaslatban is ez szerepel, tehát az eddigi vitákból ez tűnik ki. Hát az egyik legjobb eredmény a Schengen, amit tényleg az állampolgárok kézzel tudnak fogni. Védenünk kell ezt meg kell védjük azt, ami működik, meg kell, hogy határozzuk mi az, ami nem működik, javítanunk kell, és azt kell biztosítanunk, hogy ne legyenek visszaélések. Ha van probléma, oldjuk meg együtt, de ne használjuk ki hazai vagy populista célokra, propaganda célra a Schengeni egyezményt. Ezért muszáj, hogy együtt lépjünk fel ezekben a témákban. A szolidaritással kapcsolatban nagyon jól tudják, hogy mi a véleményem. Karácsony előtt jelent meg a bizottsági közlemény, holnap délelőtt fogunk erről tárgyalni, majd az informális igazságügyi tanácsülésen. Az elképzelés nagyon jó, nagyon jó a kezdeményezés a Dán elnökség részéről. Nincs semmi titkolozás, reméljük, és úgy gondolom, hogy a Dán cél is ez, de hát valószínűleg a biztos úr erről ma vagy az igazságügyi miniszter úr beszámolt erről ma délelőtt önöknek, hogy konkrétummá szeretnénk már tenni ezt a szolidaritást. Nagyon sokféle módon lehet biztosítani a szolidaritást. A legtöbb tagállam aktívan támogatja, próbálja támogatni Görögországot. Együtt dolgoznak a görög hatásorgokkal az akcióterv tekintetében pénzzel, szakértői felkészültséggel. Szeretnénk ösztönözni a tagállamokat, hogy még többet tegyenek. Az EASZ-ot támogassák szintén szakértőkkel, amikor szükség van rá, és azt akarjuk javasolni, hogy állandóbb legyen a belső relokációs rendszer, ne legyen kötelező, de ez legyen egy állandó rendszer. Köszönetet kell, hogy mondjuk azoknak az országnak, amelyek aktívak ebben, Málta esetét említeném, de hát önök is tudják, hogy többet kell még tenni. Nincs elég pénzünk arra, hogy konkrétabban ösztönözhessük a tagállamokat ebben a témában. A hosszú távú pénzügyi tervekbe már próbáljuk betenni azokat a tételeket, amelyek szükségesek a szolidaritáshoz. De nem csak a szavakra van szükség, és nem csak amikor már nagyon akut a válság, nem csak akkor van szükség szolidaritásra, hanem a mindennapokban is. Az elnök úr is hónap ott lesz, valószínűleg el fogja mondani a parlament véleményét a témáról, és majd utólag is meg lesz a lehetőség a beszámolásra. Remélem, hanem is holnap, hiszen ez egy nem hivatalos ülés, de a tavasszal már hivatalos eredményeket is várhatunk. USA, PNR, Göncasszony, igen, jelentős az előrelépés, a hatály, a definíciók, az adatvédelem témájában, hogy az állampolgárok számára hogyan van lehetőség jogorvoslatra. Nincs mozgástér, ez a megállapodás, a tanács is ezt támogatja, úgyhogy már nem lehet semmit megváltoztatni. Kanada, azt hiszem, hogy ma délután Piber úr napirendre tette, úgyhogy a kanadai egyeztétes tekintetében majd később tudunk a részletekbe belemenni. Tudom, hogy a cseh, magyar, bizonyos mértékben a szlovák vízum probléma, hogy is áll Kanadával kapcsolatban. Folyamatos az egyeztetésünk a kanadaiak. Okoz örömet számunkra, hogy nincs előrelépés, de ez nem a PNR egyeztetés, ez más, ez egy külön tárgyalás, de a miniszterrel is több alkalommal egyeztettünk, felvetettük ezt a témát Koszovóban, elkezdtük a párbeszédet, és nagy örömünkre szolgál. Koszovó most már nem elszigetelt Nyugat-Balkánon. Nekik is megvan most már az európai perspektívájuk, szomszédsági politikával is próbáljuk őket támogatni. A tanácshoz fogunk most itt visszamenni a témával, ők egy e, menettervet dolgoztak ki, ez a menetelv, ez a road map többé-kevésbé kész van, de a végső inputokra Koszovótól, az EULEX-től, az érdeket felektől van szükségünk, úgyhogy így tudjuk majd véglegesíteni, és idén tavasszal remélhetőleg le tudjuk folytatni a konkrét tárgyalásokat. Semmi titkolozás nincs itt, a koszovói parlament is már megkezdte az akciótervek összeállítását, korrupció elleni harcot. Tőlük függ, hogy mennyi ideig fog mindezt tartani, a többi részevőhöz hasonlóan mi is előrelépünk ebben a témában. Fontos az a jel, jelzés számukra, hogy nem hagyjuk elszigetelten Koszovót, és nekik is európai perspektívájuk van. Weber asszony, mindannyian az állampolgárokért dolgozunk. Nem hiszem, hogy minden témában mindenről ugyanúgy gondolkoznak az állampolgárok egész Európában, de természetesen ez kell, hogy legyünk a cél, célunk. Adatvédelmi, adatárolási irányelv. A Stockholmi program alapján megvan már az értékelés, az adatárolás és a rendőrség számára a lehetőség, hogy például a drogkereskedők nyomon át követhessék. Ez egy nagyon hasznos eszköz, de hát vannak problémák is ezzel az irányelvel. Hatály, kihasználhatja az adatokat, eltérőek a határidők, és ez javasoljuk mi a tanács számára, hogy változzon. Reméljük, ugyanakkor, hogy az Európai Parlamenten jó lesz az együttműködés ebben a témában. Sargentini asszony, kihívások előtt állunk a biztonság területén. Szervezetbűnözés, terrorizmus, kiberbűnözés, határok kérdése és katasztrófák, ugye ezek a fő témái a biztonsági stratégiának. Szervezetbűnözés témájában egyet tudunk érteni az, hogy ez egy jelentős kihívás. A közleményünkben próbáltunk konkrétan fogalmazni, konkrét javaslatokkal álltunk elő, például korrupció előni harc intenzifikálása, lefoglalás a bűnözők vagyona tekintetében. Ennek fogalmazása a terrorizmus témájában egyetértek önnel, hogy én nem igazán mondanám azt, hogy innen vagy onnan várjuk a fenyegetést, ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, és ezért is indítottuk be a radikál, radikalizáció elleni hálózatot. Erőszakos fellépések. Tudom, hogy nem tereti ezt a szót, hogy radikalizáció, de fiatalok és mások, akik radikális szférákba bekerülnek, lehet baloldal, lehet jobboldal, vallási, őket próbáljuk innen kivonni, hogy megerő, megelőzzük azt, hogy bármilyen fajta erőszakos fellépésre sor kerüljön. A kiberbűnözés területén is részben talán Körkapúr releváns kérdésére is így választ tudok adni, hogy össze kell tenni az erőfeszítéseinket, a tudásunkat ezeken a területeken. Van olyan terület, ahol sokkal előbbre vagyunk, és van, ahol nem. Közös gyakorlatokra, feladatokra van szükség, több információra van szükség a hatály tekintetében, hogy tudjuk védeni magunkat az ilyenfajta bűnözések ellen, és így kell, hogy megközelítsük a kiberbűnözést. Határok, a jó határőrizet, az kihívás, biztosítani kell, hogy amennyire lehet nyitott legyen ez a határ, de ugyanakkor az állampolgárok számára garantálunk kell azt is, hogy akikről nem akarjuk, hogy bejöjjenek, például a bűnözők, ről beszélek, azok ne is jöhessenek be, és ezért fontos a szofisztikált határőrizeti eszközök. A, támogatni kell a jó hiszemű utazók bejutási lehetőségét, de azt is biztosítanunk kell, hogy nem nyitunk lehetőséget a szervezet bűnözés behatolására. A belső biztonsági stratégia témájában rendszeresen kell a parlamenttel, a tanácssal egyeztetni, évente meg kell nézni, hogy hol állunk, hogy kell együtt dolgoznunk, és nagyon jól ismerik a elkötelezettségemet a bevándorlás és menekültügyi témában. Ez egy teljes csomagként kezelendő. Úgy gondolom, igen, még elmondanám, hogy együtt dolgunk az egy, Egyesült Államokban, az egyik téma pontosan a kiberbűnözés, az első éves jelentés most készül, tovább dolgozunk együtt, megnézős gyakorlatokat tudunk-e végezni, de konkrétan az online gyermekpornográfiával is foglalkozunk, hogy hogy lehet ezzel megfelelően fölépni, és Napolitano elnök úr is nagyon elkötelezett ebben a munkacsoportban, természetesen más szereplők is aktív munkát végeznek. Borgézió úr nem tudtam, nem hallottam arról a rajzról, amelyre ön utalt, de természetesen mindenfajta antiszemitizmus, rasszista, xenofób, homofób téma esetén mi fellépünk határozottan. Én személyesen konkrétan erről az esetről nem tudtam, de ez nem jelenti azt, hogy ne ítélnénk el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Majdnem 5 perc múlva 5 van. Ja, 5 perc van 4, mondja az elnök. Még 12-en akartak hozzászólni. Csak akkor tud mindenki szót kapni, és választ is kapni a biztos asszonytól, hogyha mindenki másfél percre korlátoz a hozzászólását. Egyébként ez nem lesz lehetséges. Ne felejtsék el, másfél perc, Kezdjük Díaz de Mera Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm szépen az összefoglalót, és sok szerencsét kívánok, ugyanakkor biztosítom a támogatásunkra. Egy olyan jogi eszköz, amivel jól lehet rendszerezni a ö, áramlási, a bevándorlási folyamatokat, az egy jó vízumrendszer most a 539 per 2001-es rendeletnek a módosításán dolgozzunk, és rendkívül fontos dolgok vannak ezen belül. Egy felfüggesztési mechanizmus a, annak is az első és második mellékleten, amivel nyomást tudunk gyakorolni harmadik országok felé. A másik, ami rendkívül fontos, kérem, hogy ezt kövesse majd figyelemmel, az, hogy az automatikus kölcsönösség, ez azt jelenti, hogyha egy harmadik ország követel vagy újra bevezeti a vízum, vízumkényszert egy tagállammal szemben, akkor a 27-nek azonnal automatikusan reagálniuk kell, és szolidaritással. Az eszköz, amelyik ezt végrehajthatja, az az Európai Bizottság. Ez az a nagy vita, aminről beszéltünk a mai napon is, és tegnap is. Szeretném az ön megjegyzéseit hallani erre vonatkozólag. Zipel asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban az a problémával harcolunk, hogy egyre többen fordulnak el tőlünk az emberek, és ezért nem vagyunk képesek arra, hogy a, fe, a vívmányainkat egyáltalán kifelé bemutassuk. Sőt, saját maguk bontjuk le ezt. A Schengeni térségben mi történik most Hollandiával, amikor látjuk, hogy beutazó járművekről fotót készítenek a határaikon? És ez a kérdés itt lóg a levegőbe már jó ideje. Tehát a szolidaritás a külső határainkon más államokkal, hát ez valóban nagyon fontos, de tényleg minden államot ez akkora e, elvárások elé állít. Én szeretném tudni, hogy milyen pénzeket kapnak ezek az országok, és hogy valóban célhoz kötötten alkalmazzák-e ezeket. Mert nem mindig ez a benyomásunk. Akkor a PNA e, egyezmény az EU és más országok között. Az a véleményem, hogy már javult valamivel a helyzet, de hogy javult, az még nem azt jelenti, hogy, hogy tényleg jó ez az egyezmény, tehát lehetséges, hogy itt csak marginális dolgokat érint, és nem annyira központi kérdéseket ez az előrelépés. És hogyha az adatok tárolásáról beszélünk, akkor pedig az, hogy valaki nem a, hajlandó arra, hogy ebben a dologban előrelépjen, akkor ez nem jelenti azt, hogy akkor mi lemondjunk a követeléseinkről, például a terror elleni harcban, hiszen itt, hogyha arról, arra gondolunk, hogy minimális védségeket is már tárolunk, és hogyha belegondolunk abba, hogy verseny politika is bevezetése került, hát akkor ez végső soron azért a versenyjoggal nem nagyon függ össze. Koelho úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony. Gratulálni szeretnék, és sok sikert kívánni. Ugyanakkor fel szeretnék tenni két kérdést. A Schengeni értékelés egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok ország úgy gondolja, hogy az egyetes döntési jogot el kell venni az Európai Parlamenttől. Én megkérdezem biztos asszonyt, hogy még mindig fenntartja az ön álláspontját, amit hangoztatott az elején. Mi továbbra is a 77-es cikkben leírtakhoz ragaszkodunk. Ön, az ön véleménye még mindig ugyanaz, vagy megváltozott azóta? Aztán a második kérdés, a Schengen információs rendszer második eh, generációja az problémákat okozhat állítólag. Ön, ön szerint 2013-ban, amik be tudjuk vezetni ezt a rendszer, vagy az későbbre halasztatjuk? Fajon asszony, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, mindazért az erőfeszítésért, amit a vízum politika területén megtesz, főleg az, hogy megnyitotta a párbeszédet Koszovóval, és előre köszönetet mondok a válaszáért. Azért a roadmap tekintetében lenne egy konkrét kérdésem, mert Prisinába fogok menni. Mikor tervezik konkrétan a véglegesítését ennek a menettervnek, amit a koszovai hatóságoknak be fognak nyújtani, hiszen hasonlóan más nyugat-balkán országok esetleg nehézségekkel fognak szembenézni emiatt. Tehát itt technikailag, politikailag valahogy egyeztetni kellene ezeknek az országoknak az előrehaladását. A legutolsó Frontex jelentés alapján azt látom, hogy a öt nyugat-balkáni országokból a menekült kérelmek jelentősen csökkentek, ugyanakkor decemberben Boszniával, Hercegovinából eredően növekedtek a menekült kérelmek, de azt tudom, hogy általánosságban az ezen országok részéről, ahol vízumkényszer van, csökkent. Szeretném, ha beszámol arról, hogy van-e konkrét intézkedésük, vagy felvettek-e konkrét kapcsolatot a kormánya, hogy e tekintetben mit kívánnak tenni a vízum politikai párbeszéd területén melyik lenne a következő olyan szomszédos ország, amely megkaphatja a vízummentességet? Mik a jövőbeni tervük etenkitetben, mert most minden egy kicsit bizonytalannak tűnik. Papa Nikola úr. Commissioner, for introduction. Köszönöm, biztos asszony a bevezetőt. Egy évvel ezelőtt körülbelül említettem önnek, hogy Frontexnek első alkalommal célzott feladata van, amit Rabbitsnek hívnak, észak Cipruson az volt a misszió célja, hogy a illegálisan a hat, török határo felől beérkező migránsok kérdésével foglalkozzanak. A bizottság és a Frontex is foglalkozott ezzel a témával. Ha jól tudom, az első hónapokban csökkent a, emberek száma, aztán egy új projektet indítottak, a poseidon -t. A kérdésem az, hogy tudnának egy állandó végleges megoldást találni a terület problémáira. Egy évvel, tehát évvel egész más a kép. Sokat több, sokkal magasabbak ezek a számok, mint a Revit program e, ez előtt. 320-an lépnek át minden nap európai területre Törökország felől. Véleményem szerint nincs végső megoldás. A Frontex beavatkozása nem hozott végső megoldást, és az ilyenfajta beavatkozások tekintetében a Frontex hatékony? Köszönöm, Romero asszony. Gracias, presidente. Gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Ánszram asszony, hogy itt van velünk. Megkérem az elnököt, hogy ne számolja nekem a perceket, mert én egy dolgot szeretnék javasolni e, mégpedig az, hogy február vagy márciusban biztos asszony e, vissza tudna jönni hozzánk, mert mivel, hogy nagyon sokan vagyunk, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményére, kevés az idő arra, hogy mindent megválaszoljon, e, kérem, hogy térjen vissza hozzánk. Amstrad Reggel beszéltünk a Dán elnökség igazságügy miniszterével, illetve az EASA ügynökség igazgatójával. Megkérdem, ki az, aki adja a jogot az EASA igazgatójának, hogy kérjen adatokat a tagállamoktól, a mm, különböző tagállamoktól? Mert ő azt mondta, hogy nincs jogosultsága, hogy ezt megtegye, az ügynökség igazándiból tréningre, tréninget szolgál, akik azzal foglalkoznak, hogy menekültekkel foglalkozzanak, de igazándiból nem tölti be a szerepet. Én úgy gondolom, hogy az első, amihez hozzá kell férni az ügynökségnek, az információ. Muszáj, hogy joga legyen ahhoz, hogy információkat kérjen. Tudjuk azt, hogy milyen feltételek között élnek ezek az emberek, mennyi a várakozási, átlagos várakozási időt. Ezek az információkat nem kapjuk meg, mert nem kapja meg maga az ügynökség sem. Meg kell tudni mondanunk az ügynökségnek, hogy igenis rendelkezik ezzel a joggal, ők a civil szervezeteken keresztül megpróbálnak szerezni információkat, de ez így komolytalanná teszi az egész ügynökséget. Úgy gondolom, hogy egy olyan rendszer kellene kiépíteni, amelyik ilyen keresztül kötelezőek a tagállamok megadni az információkat az ügynökség igazgatójának. Mivel, hogy nincs idő, meg szeretném kérdezni, hogy nagyon röviden, hogy miben áll ez a Görögországot megsegítő programcsomag. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A megjegyzés az időt illetően arra vonatkozik, hogy megadjuk a lehetőséget, hogy minél többen szólaljanak föl. Önök tudják nagyon jól, hogy a Libes szakbizottságban a napi rendek nagyon zsúfoltak. Mindenki ki, viszont továbbra is azon van, hogy még tovább töltsük föl ezeket a programokat minden egyes alkalommal, amikor összeülünk, ezért igyekezni kell, hogy összesűrítsük a mondandónkat, hogy csínyen bánjunk az idővel, annak érdekében, hogy a lehető legjobban ki tudjuk használni az időt, és a legjobban ki tudjuk használni a vendégeink jelenlétét és hogy a megfelelő időt kapja meg a vendég a válaszadása. Jakolino úr. Igen, köszönöm szépen, nagyon röviden fogok hozzászólni. Köszönöm Mászom asszonynak az, hogy itt van és válaszol a kérdéseinkre, és nagyon konkrétan válaszol. Nemrég találkoztunk és beszéltünk az együttműködési megállapodásokról Dél-Európában annak érdekében, hogy ezeken keresztül szabályozzuk a bevándorlási folyamatokat. Egyiptom, Tunéziáról és Libiáról van szó, ezek fiatal demokráciák, és még nem teljesen megszilárdultak. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy mindenképpen ezeket a tárgyalásokat le kell folytatni az Európai Unió részéről részéről. Szolidaritásról beszélünk, de ugyanakkor semmi ilyesmit nem csinálunk, újabb ügynökségeket hozunk létre, amelyek csak szét túlbonyolítják az egész rendszert, és konkrét segítség, konkrét együttműködést még nem látunk hogyha ez nem történik meg, a déli térségek túlságosan kitettek lesznek a különböző bevándorlási hullámoknak. Batkard asszony, parancsoljon! Dankjewel, voorzitter. Dankjewel, commissaris. Ik heb twee vragen over twee... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött, és két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az az extrém jogokkal függ össze, ugyanis, hogyha megnézzük a jelentéseket, akkor azt látjuk, hogy az extrém jogok ö, valamilyen módon a radarunkra kerültek. Tehát ö, egy német szakértő bizottság nyújtotta be a Bundestagban a jelentését, amiből kiderült, hogy az antiszemitizmus, de máshol is, Lengyelországban és Magyarországon is elterjedt és terjedőben van. És hogyha megvizsgáljuk az antiszemitizmust és az extrém, például a úgynevezett döner gyilkosságokat Németországban, akkor felteszem a kérdést, hogy nem szeretne, nem tervez-e a bizottság valamiféle kutatást annak érdekében, hogy miért terjed -e az antiszemitizmus. A lengyel e, elnökség alatt e, egyébként feltettük ezt a kérdést a az illetékes miniszterhez, ő visszautasította ezt a kérdést. A kérdésem az az lenne, hogy nem lehetne foglalkozni a bizottság részével ezzel. A második kérdésem a szervezetbűnözésre vonatkozik, és e, meg szeretném kérdezni, hogy hallottuk, hogy az ilyen bűnözésből származó pénzt szeretnék lefoglalni. A kérdésem az az lenne, hogy nem lenne lehetőség arra, hogy jobban együttműködjünk, például, hogyha telekönyvi adatokba is be tudnánk pillantani, például ilyen helyzetekbe, hogy tudjuk azt, hogy hova folynak ezek a szervezetbűnözésben kigazdálkodott pénzek. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Ceciliának. A szervezet bűnözés témája, hogyha prioritása válik a parlamentben, azt elsősorban neki köszönhetjük. Néhány kérdésem lenne először is. Mikor javasolják ezt a zöld könyvet a lefoglalásra vonatkozóan, illetve a kérdésem, hogyha most készítik, akkor figyelembe vették-e a parlament állásfoglalását erről a témáról. A második kérdésem, hogyan járnak el a 841-es igazságügyi határozat tekintetében. Köszönöm szépen, Mászrom asszony. Ön jól ismerjük az ön pontos... Elnézést. Elnézést, nem értette a biztos asszony a kérdés. Mi volt, milyen értékelés volt a második kérdése? 2008 per 841 es igazságügyi határozat értékelése. Legyen olyan kedves, hogy még egyszer, hogy emlékeztesse a biztos azt mondja, hogy milyen döntés ez, milyen határozat ez? szervezett bűnözés terminus meghatározása és az esetleges felülvizsgálata. Elnök, köszönöm. Az Európai Parlament úgy döntött tehát, hogy eh, a különleges visszatoloncolásról szóló munkát nyomon követi, és eh, az Európai Bizottság minden támogatást megad a parlamenti képviselőknek, hogy ezt az anyagot nyomon kövessük. Én arra szeretném mondani, hogy ez az együttműködés mindenképpen biztosítottnak látszik. Következő kérdésem a földközi tengerre vonatkozik, a mobilitás éve az nagyon fontos, ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon eh, sok probléma van a nem eh, rendezett bevándorlással, a vándorlás a földközi tenger két pontja között igen nagy. A kérdésem az, hogy mit szeretne ön elérni azokon a tárgyalásokon, amik most alakultak a földközi tenger déli partján, Tunézia, Egyiptom és Líbia nevezetesen. Mászrom asszonynak adom vissza a mikrofont a válaszokhoz. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani az összes kérdésért. Két általános megjegyzésem. Sargentini asszony, elnézést az első körben a CIA és kérdésére nem reagáltam, de Flotra asszony visszatért erre. Tudják, hogy Coelho úrral együtt dolgoztam, és tudják, hogy mennyire elkötelezett vagyok ebben a témában. De a Reding asszonyhoz tartozik ez a téma, de természetesen a bizottságban együtt működünk, és hosszas vitát, egyeztetést folytatunk pont az elmúlt napokban erről a témáról vele. Természetesen vissza fogok majd jönni a szakbizottsághoz. Esetleg több időt lehetne szentelni a következő alkalommal a kérdésekre, válaszokra. Szívesen jövök vissza önökhöz. Vigyáztam erre, úr, víz a kölcsönösség Kanada. Igen, nagyon jól ismerjük a témát. Természetesen az Európai Uniós szellemben mindig próbálunk megoldást találni, mielőtt konfrontációra kerül a sor. Ez az a módszer, amit Kanadával is használtunk. Sajnálatosnak tartom, megmondom őszintén, hogy hosszú idő óta próbálkozunk a kanadaiaknál, és nem tudtunk sikert elérni, úgyhogy most vizsgáljuk, hogy hogy tudunk tovább előrelépni, hiszen nem korrekt dolog, hogyha az Európai Unió bizonyos országaira vízunkényszert írnak elő ilyen módon. Keresjük a megoldást, természetesen a tanácsot is teljes mértékben be kell, hogy vonjuk, nem csak a bizottsághoz erről döntést. Cipel asszony, holland események, Schengen. Két esetben, két alkalommal írtunk a, a holland hatóságoknak, és még mindig várjuk a választ a tekintetben, hogy mit is terveznek a határaikon. Nagyon sok pénzt és forrást fektetünk be Görögországba, jobban próbálunk együttműködni a görög hatóságokkal, hogy jól költsék el a pénzt. Ahogy tudják, ugye nem csak pénzt adunk a hatóságoknak, hanem bizonyos projektekre adjuk ezeket a célzott pénzeket NGO-k, más hatóságok bevonásával. Úgyhogy nagyon fontos számunkra is, hogy megfelelően használjuk fel a pénzeket. Problémák merültek fel a hatóságokkal egyeztettük ezt, hiszen nem tudták az összes pénzt fel használni, de nem költségvetési támogatást adunk, hanem célzott projekteket támogatunk. Kölgyó úr, a bizottság egyértelmű okokból azt javasolta, hogy a Schengeni változások, a Schengeni rendelet változásai a 77-es cikk szerint történjen. Nem változtattuk meg a véleményünket, fontosnak tartjuk, hiszen mind a három intézményt be kell vonni. De nem csak azért, hanem azért is, mert egy értékelést javaslunk, ahol minél előbb a lehetséges problémákat felkívánjuk mérni. Nem csak rájuk világítani, hanem a tagállamokkal próbálunk akciótervet kialakítani, eszközökkel próbáljuk segíteni a tagállamokat. Tehát a hetelentes cikkre szükség van. Nem adtuk föl ezt, és örülök, hogy a parlament sem, ahogy mondta, még ez nincs a tanács előtt, reméljük, hogy előre tudunk lépni de azt is biztosítani akarjuk az egyeztetéseink során, hogy a tartalomra koncentrálunk, nem csak a jogi, jogalapra, ami nagyon fontos, hanem ezzel párhuzamosan előre tudunk lépni a tartalmi kérdésekben is. Tudom, hogy az ön és Weber asszony célja is ez. A SZISZ 2 kapcsolatban bizonyos tagállamokkal a nemzeti fejlemények tekintetében problémák vannak, egyeztetünk velünk, támogatni próbáljuk őket a megoldás keresésben, és reméljük, hogy az a vállalás, amit mindannyian tettünk, hogy a 2013-as célt fenntartjuk, remélem, hogy ez még mindig ér, él, még ezt nem kérdőjelződött meg, de azért néhány tagállammal problémák vannak. Fazson asszony, Koszovó, hasonló rollnövet fogunk adni számukra, mint másoknak. Ez nem a teljes mértékben az én portfóliómhoz tartozik. A tanácsot is be kell vonjuk, úgyhogy nem tudok pontos státumot adni. Én remélem, hogy tavasszal erre sor kerül. A határőrizet és a vízumkérdés szorosan összekapcsolódik, ezt mindannyian tudjuk, és tudjuk, hogy milyen konkrét tomok merülnek fel Koszovóval kapcsolatban. De hát ez egy, a pristinai Belgrád párbeszéd, ez egy párhuzamos téma, az integrált határőrizet tekintetében ez párhuzamosan halad, és megoldásokat kell találnunk természetesen, hiszen nagyon fontos a határkezelés, határőrizet. És a, általánosságban a többi szomszédos országgal is együtt dolgozunk, a keleti szomszédokkal, és a déli szomszédsági politika területén is. Papanakoli úr, Frontex. Decemberben tárgyaltunk erről a témáról. Reméljük, hogy a Frontex részre egy új úgynevezett Rabbit akció lesz, de több tagállam tud majd forrás biztosítani a Frontex számára, ezt is reméljük. Reméljük, hogy ez meg fog történni, és akkor így tudjuk segíteni Görögországot még hatékonyabban a határkérdések témájában. Romero López asszony. Igen, jó volt ez a kérdés európai bevándorlási határozaton dolgozunk, statisztikai adatokat kell, hogy adjon az összes ország. A statisztikai adatok ott vannak, de fontos, hogy ez konkretizálódjon. Meg kell nézni, milyen változások vannak itt. Ahogyan is mondta, nincs értelme az egésznek, hogyha megfelelő információ nem a rendelkezésre. Jakalina úr és mások is kérdeztek a déli szomszédokról, hogy a bár a fejlemények az egyes országokban jelentősen eltérnek, és nehéz megjósolni, hogy pontosan mi fog történni. Minden esetre fontos időszakot élünk, és támogatnunk kell ezeket az embereket. Ahogy mondtam, biztonsági és mobilitási partnerséget tervezünk ezekkel az országokkal, de az összes aspektust le kívánjuk fedni. Bevándorlás, menekültügy, törvénytelen bevándorlás, visszaküldés, törvényes bevándorlás, esetleg specifikus irodák felállítása a tagállamok támogatására, vízum, párbeszéd, vízumkönnyítés és biztonsági kérdések. Azt nézzük, hogy például a tuniszi rendőrséget hogyan tudjuk támogatni abban, hogy demokratikus rendőrségként szolgáljanak, ugye miután diktatórikus rendszert szolgáltak korábban. Nagyon odafigyelünk ezekre a témákra, és a többi ország esetében is ez igaz, de mindenhol más a helyzet. Kell, hogy legyen egy partner. Teljesen egyetértek azzal, hogy európai szinten jobb folytatni ezeket az egyeztetéseket, mint egyedi tagállami szinten. Az esetleg nem is lesz annyira átlátható, mint ahogy szeretnénk. Boszkurt asszony, fontos, nehéz kérdés. Fájdalmasan tudjuk, hogy a szélső jobb mennyire felerősödött Európában. A bizottságon belül is sokat beszélünk erről, az alapjogi ügynökséggel is egyeztettem, próbálnak jó példákat gyűjteni arra, hogy hogy lehet ezzel ellen harcolni. Ez egyébként az antiradikalizációs hálózatnak is egyik eleme lesz. Hogyan tudunk harcolni például az interneten terjedő szélsőséges vélemények ellen esetleg hogyan tudunk egy másik képet biztosítani. Vannak jó példák erre, például egy norvég alappal együtt dolgozunk, keresünk iránymutatásokat a e tekintetben. Nehéz számunkra egy stratégiát kialakítani, mert itt igazából az egyes országok vezetéséről, önkormányzatok vezetéséről van szó, hiszen ők kell, hogy kiálljanak az Európai Uniós értékekért. Ezt mindannyian aláírtuk, és jobb agenda természetesen felhívja a figyelmünket arra, hogy a problémákat meg kell beszélni, de hát nekünk másfajta válasz kell, hogy találjunk ezekre. Flotrasszony, igen, CIA, erre reagáltam. Mobilitási párbeszéd és plusz elemet fog biztosítani a legális törvényes bevándorlás témájához, de természetesen a tagállami együttműködésre is szükség van. Elnök úr, úgy gondolom és remélem, hogy minden kérdésre reagáltam. Még egyszer köszönet, hogy érdeklődnek a témák iránt, hogy ennyire elkötelezettek, és ahogy, ahogy Romero López asszonynak is mondtam, nagyon szívesen visszajövök bármikor. Elnök úr, igen, köszönjük. It's again us. It's again és mi szeretnénk köszönetet mondani önnek, nem első alkalommal. Egy órára terveztük a vitát, egy óra húsz percet töltöttünk vele, és biztos, hogy ha két órát szántunk volna a témára, még akkor is panaszkodnának a tagok, a képviselők, hogy kevés volt az idő, hogy nem tudtunk mindent megbeszélni, hiszen az ön portfóliájára tényleg megfelelő időt kell szállni. Köszönöm szépen, hogy ilyen jól együttműködik a Libre Szakbizottsággal, minden jót kívánunk. Nem csak azt kívánjuk, hogy intenzifikálja az itteni jelenlétét és a párbeszédét a Libre Szakbizottsággal, pontos válaszokat ad mindig a kérdéseinkre, ezt köszönjük, úgyhogy még egyszer köszönet, és hamarosan találkozunk. Köszönöm szépen! Yes, we be traveling together to, to Copenhagen. And now, now, if you allow me, if you allow me, ha megengedik. If you allow me, we're moving on tovább lépünk. Következő rendi pont nem késedelmeskedhetünk, mert még mindig 10 rendi pontunk van. Mentesítési témák következnek, de először az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról hallgatjuk meg a beszámolót. A jelentést a kollégánk Rita Borsellino asszony elkészítette parlament közülés volt tavaly októberben a demokratikus elszámoltathatóság a belső biztonsági stratégiával kapcsolatban. Europol, Eurojust, Frontex, a bizottság első végrehajtási jelentése a belső biztonsági stratégiáról, ezek voltak a témák. Úgyhogy a jelenlegi helyzetről várjuk a beszámolót, és az előadónk jelentés tervezetéről kérem, hogy számoljon be számunkra, ezt követően lefolytatjuk a vitát. Nagyra értékelném, elnök helyettes asszony, ha következő 20 percre, fél órára átvenné tőlem az elnökséget, mert egy kis dolgom van, de jövök vissza a, ennek a pontnak a letárgyalását követően újra itt vagyok. Okay. Um, thank you. We'll first give the floor to the... Először is köszönöm szépen. Bországyi asszonynak meg is adom a szót. Grazie, President. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák! A jelentést, amit bemutatok, néhány értekezletnek az eredménye, amikor is összeültünk az árnyék jelentéstevőkkel, és köszönetet szeretek nekik mondani nekik a, a munkájukért. Ugyanakkor ezt az álláspontokat egyeztettük a bizottsággal is, és az ügynökségekkel is. Köszönöm mindannyioknak az együttműködést. Figyelembe kell venni a jelentést, a véleménynél a hosszúságra, ami meg van szabva. Ugyanakkor a munka azt hiszem, hogy egész jól ment. A bemutatásnál most néhány fontosabb dologra szeretnék rámutatni, amelyek a jelentésben szerepelnek. Először is rá szeretnék mutatni arra, hogy a biztonság egy rendkívül fontos téma, ezért vagyok nagyon boldog, hogy az Európai Bizottság ezzel a belső biztonsági stratégiával egyáltalán foglalkozik, és felvetette ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a biztonságot mindenképpen úgy kell garantálni, hogy az alapvető jogok ne sérüljenek teljesen elképzelhetetlen, hogy ezt a két jogot ne vegyünk figyelembe. Mi úgy gondoljuk, hogy az alapvető emberi jogok rendkívül fontos részét képezik a belső biztonsági stratégiának. Nagyon fontos tehát, hogy erre különös tekintettel figyeljünk oda. Egy rendkívül fontos kérdés a, az Európai Uniós intézményeknek a szerepe a stratégiának a meghatározásánál, illetve annak végrehajtásában tekintettel a poszt-Lisszaboni helyzetre az Európa Unió sokak szerint eh, szubszidiáris szerepet kap az tagállamokhoz képest, ugyanakkor azt látjuk, hogy ugyanakkor azt látjuk, hogy ha az Európai Unió belső stratégiájáról beszélünk, akkor mindenképpen biztosítani kell egy megfelelő szerepet az Európai Parlamentnek, akár az előkészítő, a ki, az előkészítő fázisban, és akár a végrehajtási fázisban is a parlament nagyon fontos szerepet játszhat az ilyen stratégiák kidolgozásában és biztosításában. Főleg ami az ellenőrzés, a demokratikus ellenőrzési szerepet illeti, amely szerepet el kell, hogy lássa. Tehát szükség van arra, hogy intézményesített legyen az együttműködés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Egy olyan ciklukus, ciklusokon átívelő együttműködés kell létrehozni, és amelyik egy folyamatos ellenőrzés és folyamatos tájékoztatást nyújt a helyzetről. Aztán ami a fenyegetettséget illeti, ö, hiányzik, hogy legyen egy megfelelő munka, egy megfelelő jelentés, amelyik megbízható adatokra támaszkodik, amelyeknek alapján megnézessük, hogy mennyire fenyegetett Európa. Tehát További erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy kidolgozzuk a paramétereket és a közös stratégiákat. Dolgozni kell az információ áramláson is, az információ cserén is, az Európai Unión belül. Különben azzal a veszéllyel nézünk szemben, hogy egyedi esetekre reagálunk, a nélkül, hogy egy közös nagy horizont lebegjen a szemünk előtt ahogy a jelentés olvasásából kiderül, nem akartam konkrétan belemenni minden egyes célkitűzés elemzésére, annál is inkább, mert ad hoc jelentések, vélemények készültek minden egyes célkitűzésről, úgy gondolom tehát, hogy ez nem egy kimerítő listáról van szó, mind az öt célkütőzést nem lehet ugyanarra a, a ugyanazra a mérlegre tenni. Például a bűnüldözést és a szervezet bűnözést nem lehet ugyanarra a mérlegre, nem lehet ugyanolyan súlyú, mint például a természeti katasztrofák elleni védelem. Úgy védelem, hogy a terrori, antiterrorizmus elleni védelem egy rendkívül fontos prioritás, ezeket a prioritásokat tehát megfelelő módon kell értékelni, és a adhok határozatok, illetve vélemények ezt már kijelentették, és ezeket elfogadta a parlamentünk. Utolja, és a Firencei események, illetve a fasiszta hálózat felfedezése Németországban Ezután tehát úgy tűnik, hogy egyre radikálisabbak váltak ezek a szélsőséges mozgalmak. Nagyon fontos tehát, hogy az ilyen antiszemita, illetve diszkrimináló mozgalmakat csírájában elfolytjuk ami aztán a határok biztonságát illeti, a Unió belső biztonsági stratégiájának a keretén belül mindenképpen figyelni kell az emberek szabad mozgására. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy szélesebb körű politikai nézetet kell vallani, és minden olyan politikával is kell foglalkozni, ami érintett bevándorlás, menedéki kérelmi politika, stb. A belső és a külső dimenzióról is kell beszélni ebben a tekintetben. Tiszteletben kell tartani az Európai Unió joganyagát, meg kellene figyelni, hogy a belső eh, biztonsági stratégia milyen hatással van a külső biztonsági stratégiájára az EU-nak. Úgy vélem, hogy az igazságügyi együttműködés rendkívül fontos részévé kell, hogy legyen a belső biztonsági stratégiának. Márpedig ez a tényező jelenleg a bizottsági eh, jelentésben teljesen marginális. A rend belüli szervek együttműködését is kell biztosítani a különböző tagállamok között, és be kell vonni azokat az ügynökségeket, akik ilyen kérdésekkel foglalkoznak az Európai Unión belül szükség van arra, hogy ezt az együttműködés, ennek az együttműködésnek az előmozdítása prioritás legyen. Ez lenne egy első megközelítés, várom az önök hozzászólásait, segítségét, hozzájárulását. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy az az üzenet legyen, hogy a belső biztonsági stratégia nem csak egy operatív kérdés, hanem egy erős politikai kérdés, ez politikai szinten kell megbeszélni, és egy nagyon erős demokratikus intézmény. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamenteknek biztosítani kell a szerepüket annak érdekében, hogy mindez a lehető legjobb módon tudjon működni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A bizottság azt kérte, hogy a vita megkezdése előszólhasson hozzá a témához ugye néhány olyan elemet szeretne említeni, amik hasznosak lehetnek a vitához. a Maide úr, és utána megnyitjuk a vitát. Köszönöm szépen, csak néhány témát említenék először is. Gratulálni szeretnék a Borszerino képviselő asszonynak, köszönet neki és csapatának. Nagyon hatékonyan tudtunk együtt dolgozni. Néhány témát említenék hatos pont a jelentésben. Általánosságban a jelentés egészen megfelel számunkra. A hatos ponttal kapcsolatban teljesen egyetértünk azzal, hogy jobb, intelligensebb képet kell kialakítanunk európai szinten. A az európai politikai cikluson belül, vagy pedig a belügyi főigazgatóság keretei között azért, hogy jobb képünk legyen arról, hogy igazából mi is a tényleges fenyegetettségi helyzet az Európai Unióban. Nyolcas pont, teljesen egyetértünk azzal, hogy legyen évi jelentés és parlamenti vita belső biztonságról. Tízes pont. Itt nehéz elfogadnunk számunkra az, hogy az ember okozta katasztrófa ne kerüljön bele ebbe a szélesebb képbe. Úgy gondoljuk, hogy az ember okozta katasztrófa sokszor rossz indulatú szándékokból származik, és sokszor bűnözés áll a háttérben, és erőteljes politikai fellépés, illetve megfelelő infrastruktúra a belső biztonsági stratégia részét kell, hogy képezze ezen témákban is. 12-es pont nem okoz számunkra problémát az előadónak az elképzelése, de néhány olyan témára kell, néhány témára kell koncentrálnunk, nem tudunk mindent megtenni. Ezért figyelembe kell vennünk a forrásokat és a megvalósíthatóságot is. Annak ellenére, hogy egyetértünk azzal, hogy a környezetvédelmi vagy gazdasági jellegű bűnözés ellen is fel kell lépni. 16-os pont, a radikalizációs téma. Pontosítottuk, de újra pontosíthatjuk, hogy minden fajta radikalizációs formával foglalkozunk, és nem csak egy konkrét fajtával. Biztonság, határbiztonság teljes mértékben egyetértünk abban, hogy a határok nem csak biztonsági eszközök, de a belső biztonsági stratégia témáján belül a határokat biztonsági eszköznek tekintjük, hiszen a biztonsági eszközök is természetesen bevándorlási politikához is tartozik a téma, de ez nem a belső biztonsági stratégia része, az egy másik fejezete a feladatainknak ügynökségek, igen, Europol, Eurojust témáit előre viszük, és hatástanulmányokat készítünk, illetve a parlamenti ellenőrzés természetesen az egyik fontos témája a reformoknak. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Bországnak képviselőasszonynak és a munkatársainak, hiszem Együttműködtek velünk, és várom a vitát. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Hatan kértek szót. Hetem. Hankisasszonyjal kezdjük. Hankisasszonyjal kezdjük. Köszönöm. Before speak. Mielőtt a jelentéshez hozzászólnék, Borszalina asszony jelentéséhez. Néhány szót szeretnék szólni az első éves bizottsági jelentésről, amit nagyon jó dokumentumnak tartok. Jó szakértő átfogó jelentés. A helyzetről és részletes betekintést biztosít számunkra az elvégzett munkáról. Úgyhogy először is szeretnék gratulálni talán Almaida úrnak és a csapatának, akik elkészítették ezt a nagyon jó dokumentumot. Második megjegyzésem, Borszerino asszony jelentése is nagyon átfogó, kiegyensúlyozott jelentés. Nagyra értékelem ezt a munkát, őnek is szeretnék gratulálni. a legtöbb következtetésével egyetértek teljes mértékben. Néhány konkrét példát is mondok erre. Teljesen egyetértek arra, hogy nagyon fontos az csere és az együttműködés tagállamok között, biztonsági ügynökségek között úgy gondolom, hogy fontos téma az is, hogy közös standardokra van szükség a fenyegetettség értékelési eljárásban. Hasonlóan fontos, és teljesen egyetértek az előadóval, a kapcsolat a biztonság belső és külső dimenziói között. A javasolt hatástanulmány a külső biztonsági stratégiáról nagyon fontos, hiszen egyetemi jelzést adna arra vonatkozóan, hogy a két stratégiát nem szabad, nem kellene szétválasztani. Erről egyébként a parlamentben már sokszor beszéltünk, és mindig egyetértettünk ebben a témában. Következő gondolatom lenne egy következő téma, amivel szintén teljesen egyetértek szervezett bűnözéssel foglalkozó fejezet. Sokat beszélünk erről. Egy nagyon kis megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban, amit szeretnék hozzátenni ehhez a fejezethez. Korrupció. A fehér galléros bűnözés. Úgy gondolom, hogy számunkra nagyon fontos, és ez kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Ez a bizonyos fehér galléros korrupció, bűnözés, ez nagyon sok országban jelenségként fölmerül. Néhány apró módosítás lehet, hogy majd fogok javasolni, remélem, hogy, és biztos vagyok benne, hogy könnyen fogunk kompromisszumos módosításokat tudni összeállítani. Nincs túl sok időnk, úgyhogy csak kettő konkrétumot szeretnék még említeni. A jelentés a szokásos módon kezdődik, tekintettel arra, hogy viszont a referenciaként felsorolt dokumentumok akciótervekre, politikai dokumentumokra foglalkoznak, de ugyanakkor vannak olyan nagyon fontos dokumentumok, például a kiberbűnözés, akcióterv, EU városi stratégia. Múlt héten meg lett az új változata a terrorizmus elleni hasznak az akcióterve. Ezek a dokumentumok nem szerepelnek itt, úgyhogy én javasolnám, hogy itt ö, egészítsük ki a listát, és vagy az összes releváns dokumentumot felsoroljuk, vagy pedig lerövidítjük a listát, és csak a néhányat említünk itt a releváns dokumentumok közül. Azt hiszem Almeida úr is említette, Elnök, hangkisasszony, kérem, hogy a konkrétumokra térjen rá. Hangkicsasszony, az külügyi politikában nem megfelelő az értékelése bizonyos dolgokban. Sajnos az élet sokszor bizonyítja, és az utóbbi években Európában is ez a helyzet, de hát más országban is felmerült, hogy a belső biztonsági stratégiához erősen kapcsolódnak a külső fenyegetettségek. mint a, az EPP előadója, azt tudom mondani, hogy az EBI frakció nevében támogatni tudom a teljes jelentést, és kompromisszumos módosítókat fogunk tudni összeállítani. Elnök, készem, hogy, kérem, hogy rövidebben szóljanak hozzá, maximum két-három percre korlátozzák a hozzászólásokat, mert egyébként nem tudjuk letárgyalni a témát. A napi rendszerint még 10 percünk van erre a vitára, és még hatan kértek szót. Az előadó is szeretne választani a kérdésekre, úgyhogy kérem maximum két percben szóljanak hozzá Persze 10 másodperc, ha túlépik, az nem a világ vége, de legyünk egy kicsit szolidarisak egymással. Álfano asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálni szeretnék, és köszönetet mondani Borszalin asszonynak azért, mert rendkívül jó érzékkel tudta bevonni az összes árnyék jelentéstevőt. Én teljes szélességben támogatom ezt a jelentést, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen az együttműködés a igazságügyi, illetve a nyomozói hatóságok között a parlament az a intézmény, amelyik a biztonsági stratégiák és biztonsági politikákkal foglalkozik. Láttam, hogy október 25-én elfogadtunk erre vonatkozóan egy jelentést, és úgy gondolom, hogy erre, ennek a kérdésnek meg kell adni a megfelelő dimenziót, ahogy az előadó tette. Ő azt mondta, hogy a környezetvédelmi bűnök elleni fellépés egy prioritás kell, hogy legyen, ugyanis jelenleg a válság időszakában az ilyen jellegű bűntények elleni fellépés rendkívül fontos a lakosság szempontjából. Támogatom tehát Ritát az a munkájában. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy röviden beszélt, Sargentini asszony. van Köszönöm szépen, elnök asszony és először is Borszelino asszonynak és a jelentés tevőnek szívből köszönetet szeretnék mondani, ugyanis jelentése elején azt írja, hogy a cél az, hogy a hátterét is gondoljuk végig annak, hogy mi vezetett a jelenlegi helyzethez, és hogy az egyenlőség és a diszkrimináció mentesség elvét vegyük figyelembe, hiszen ezen alapul az Európai Unió értékrendje. És éppen ezért, hogyha a belső biztonsági stratégiával foglalkozunk, azért ezeket fel, ne felejtsük el. Én tíz évig egy helyi önkormányzat tanácsi tagja voltam, és ott nagyon sok mindenről volt szó, olyan emberekről, akik bűnözők voltak, akik másokat um, fenyegettek, és ott arról volt szó, hogyha felszerelünk megfigyelő kamerákat, akkor ez egy prevenciót jelent, és ez segít majd a belső biztonságban, de úgy tűnt, hogy ilyenkor akiket át kutattak, azok mindig bevándorlók voltak általában, és ez mindig egy kicsit úgy tűnt, mintha ez valamiféle ilyen gyanú a keverés lenne. Tehát itt nagyon fontos, hogy a kollektív és az egyéni szabadságot kiegyensúlyozottan kell kezelni. Tehát itt úgy tűnik, hogy itt valami hiányzik innen, és én aggódom, hogy itt valamiféle irányba elmegy ez az egész, tehát a kollektív biztonságot ugyan persze szeretnénk, de azért nehogy valaki itt a székek között maradjon. Mert én azt gondolom, hogy a biztonsági stratégiában nagyon fontos, hogy a belső európai biztonságot kombinálni kell Európa külső biztonságával is. A belső biztonsági szakemberek tehát például határoznak arról, hogy hogyan kellene bánni a kívülről fenyegető veszélyekkel. Én azt gondolom, hogy ez inkább a diplomaták asztala lenne, és itt eh, talán ügyelni kellene arra, hogy helyes gondolatokból induljunk ki. Jó, rendben, rövid leszek, de véleményem szerint ez a szerződés 21-es cikkével ellentétes, ugyanis ott az szerepel, hogy a külső biztonságunkat is alapjogokra kell alapítani. Tehát nem történhet valami olyan kívül, ami belül nem lehetséges, illetve fordítva. És még egy dolog, Eh, hogy eh, furának tartom azt, hogy eh, nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen alapon történjenek bizonyos biztonsági elemzések, hogyha például az Európol intézménye is létezik, hát azért ezt figyelembe kell venni. Krozson asszony következik. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak az elvégzett munkáért amikor elolvastam a jelentést, egy kicsit frusztrált voltam a várakozásokhoz képest. Az bevezetőben viszont megnyugtatott, úgy látjuk, hogy nagyon sok amikor bizonyos számokat mond, az nagyon, illetve nagyon röviden tudta csak összefoglalni a mondandóját, tekintettel arra, hogy megvan szava, hogy milyen hosszúsága lehet ez a ilyen jelentés. Én úgy vélem, hogy azt az egyensúlyt, amit meg kell találni a biztonság és az emberi jogok között, azon tovább kell dolgozni, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a kettő közötti egyensúlyt megtaláljuk. Úgy vélem, hogy a szabadságjogok tekintetében eh, oda kell figyelni arra, hogy mit teszünk a terrorizmus elleni harcban, és mindenképpen figyelni kell a fejleményeket. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos a megelőzés, és itt is van egy bizonyos egyensúly, amit meg kell találni. Ugyanis jelenleg, amikor válság van, tudjuk, hogy az erőszak teret nyer, és emiatt oda kell figyelni, örködni kell, nem szabad ugyanakkor eltéveszteni azt az eszközt, amivel fellépünk Van egy kételjem arra vonatkozóan, hogy egyensúlyt kell hozni az európai stratégia, illetve a szubszidiaritás tiszteletben tartása között. Az én frakcióm abszolút tiszteletben tartja a szubszidiaritás, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy egyes tagállamok mentességet fognak élvezni az európai jogokat illetően, mert ők ezeket a kötelezettséget felvállalták, és aláírták a kötelezettségvállalásokat. Sargent, Sargentini asszony, már is befejezem, elnök asszony, 30 másodpercet engedje meg nekem. A belső mozgás az nagyon fontos, hogy azt biztosítjuk, én úgy gondolom, hogy elemezni kell az, hogy milyen fenyegetettségek vannak, ezt mindenképpen elemezni kell. Kérem, nagyon röviden fejezze be, mondja az elnök asszony. Én csak még egy dolgot szeretnék mondani, hogy van egy pár szó, ami zavar, mert túl tág, radikalizmus vagy fenyegetettség, ezek olyan szavak, amelyek túl tág értelmezést tesznek lehetővé. Köszönöm szépen Álvaro úr, Lotfert asszony és Luther úr van még itt a listámon, és utána még az előadónak is meg kell adjam a szót. Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Borsalino kollégának az elvégzett munkáért, de úgy gondolom, hogy ő szerényen alul értékelte a lehetőségeit a biztonság tekintetében. Én úgy gondolom, hogy még sok a tennivalónk van, és ahogy Anaida úr is mondta, nem tudunk mindent egyedül megoldani. Egy dolog, amit nem látok a jelentésben, és amit be tudnánk venni, hogy hogyan is gondoljuk az együttműködést a már most biztonsági stratégiával foglalkozó ügynökségekkel, NATO, Európai Biztonságos Együttműködési Szervezet, vagy más hasonló szervezetek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a szinergia hatásokat sokkal jobban ki kéne használnunk a jelenlegi helyzetnél, ez más területekre is igaz. Ami hiányzik szerintem, és ez, ezek lehet, hogy én vagyok az oka, hogy miről is beszélünk, amikor biztonságról beszélünk. Van-e definíciója ennek közbiztonságról beszélünk, állambiztonságról beszélünk, szubjektív vagy objektív biztonságról. Fontos, hogy tisztázzuk, hogy miről is beszélünk, hogyha következtetéseket akarunk levonni hasonlóan fontos, hogy hangsúlyozzuk az Európai Parlament szerepét. Mindannyian tudjuk, hogy milyen fontosak vagyunk. Különösen fontos, hogy konkrét javaslataink vannak, hol lehet javítani a biztonságot az egyes területeken. Úgyhogy amit szívesen látnék itt, és sajnos nem tudom, hol találja mert ez a bizottság soha nem számolt erről be, egyfajta meglévő biztonsági jogalkotási rendszer, hogyan is kapcsolódnak ezek a jogi eszközök egymáshoz, melyek azok a javaslatok, hova kell ezeket beilleszteni. Ugye bizonyos területeken, ha látjuk, hogy a jogalkotás hogyan kapcsolódik, például az adatvédelem területén a személyes jogok, aztán tudjuk, hogy itt az elektronikus kereskedelem is belép. Igen, tudom, hogy kevés az idő. Úgyhogy szerintem nagyon jó a kiindulás, de sok kötennivalónk van még, hogyha megfelelő jelentést akarunk készíteni arra vonatkozóan, hogy hogyan értelmezzük a biztonságot, az európai biztonságot. Elnök, köszönöm, Látfot asszony. Yes, I, I really just wanted... Szeretnék elmondani, hogy egyetértek a bizottsággal. A tízes bekezdésben a előadó nem foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a katasztrofákat és a válságokat is be lehet venni a belső biztonsági fenyegetettségek vagy a külső biztonsági fenyegetettségek közé. A bizottság eredeti közleménye nem csak az ember okozta, hanem a természet és ember okozta katasztrofákról beszél, vagy kockázatokról beszél. Ugye Japánban cunami plusz nukleáris katasztrófa, és az egyéb kapcsolódó komplikációk ahol már a telekom, az internet, az energiakérdés, a szállítási kapcsolatok, ez mind összekapcsolódik. Az eredeti bizottsági közleményben szerepeltek ezek az aspektusok, és ezeket nagyon fontosnak tartom. A nemzetközi szervezetek témáját is, amit Álvaro említett, bevenném. A legnagyobb partnereinkkel, például az Egyesült Államokkal mindenképpen, hiszen nagyon fontos a transatlanti kapcsolat a kiberbűnözés, az internet, de sokkal szélesebb körben kell gondolkoznunk. 2012-re a bizottság szektorokon átmutató átmutató ember okozta katasztrófa fenyegetettségről fog készíteni egy tanulmányt, és az ezzel kapcsolatos szakpolitikát fogja előkészíteni. A legnagyobb fenyegetettségeket figyelembe kell vennünk Például napokon keresztül múlt évben a BlackBerry-ben nem tudtam használni, ez igen, ez számomra egy katasztrófa, de hát itt sokkal fontosabb kérdésekről van szó. Telefon, üzemanyag, autók, klímakérdések is ide kapcsolódnak. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló, Schluter úr Svédországból. Közben a tanács elnöksége is kérte, hogy hozzászólhasson, de biztos vagyok benne, hogy röviden és hatékonyan fognak hozzászólni. Köszönöm szépen. Új vagyok a bizottságban, az Intétől jöttem át a Libéhez, mint potag. Nagyon érdekes a téma. A 12-es bekezdés nagyon tetszik nekem a jelentésben. A környezetvédelmi bűnözés fenyegeti a biztonságunkat az egészségünket. A szegénység, hogyha valaki nagyon szegény, hogyha nem jó az ellátása valakinek, akkor sokkal könnyebben radikalizálódik, úgyhogy az ilyenfajta problémák elleni harc fontos részét kell képezze a biztonsági stratégiának és a fenyegetettség csökkenésének. Nem csak a biztonságról kellene beszélni, hanem polgárvédelemről. Én annyira nem agadom, persze országról országra más a tapasztalat de a természeti katasztrófa vagy más fenyegeti az életet, az általában azért sokkal súlyosabb és nagyobb valószínű, mint a terrorizmus. Például az árvíz két napig árvíz miatt nem közlekedtek a vonatok. Nem volt semmiféle terrorista fenyegetettség. Úgyhogy ne csak a terrorizmussal foglalkozunk, persze ez nagyon fontos, de nem fogadnék el semmilyen terrorizmus elleni intézkedés, mint addig, amíg teljes értékelés nem végez a bizottság arra vonatkozóan, hogy mik ezek a meglévő törvények, mennyire hatékonyak ezek, mennyire költségesek, milyen költségei állnak, és milyen hatásuk van a szabadságjogokra. És csak ezt követően tudunk, tudok elfogadni új intézkedéseket, mert olyan sokon és olyan drágák, úgyhogy én jobban aggódom az intézkedések miatt, mint a terrorista cselekmények miatt. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, de a nem tudom, hogy hívják önt, hát a Dán elnökség képviseletében fog hozzászólni. Köszönöm szépen, annyira Dán és annyira hatékony és rövid leszek, amennyire csak tudok. Köszönetet szeretnék mondani a tanács nevében Borszelino asszonynak a jelentésért. Úgy gondolom, hogy ez is bizonyítja, hogy a, a parlament számára mennyire fontos ez a terület, örülök, hogy azt látom, hogy nagyon sok aspektus szempontjából a két intézmény teljesen egyetért. Látom, hogy felhívás szerepel itt átfogó fenyegetettség elemzés készítésére vonatkozóan, és most ez már készül az első két évre vonatkozóan fogjuk készíteni a jelentést. Ez pontosan az, amit ez a fejezet lefed. Ugye minősített inputot kell adni a jogalkotóknak, biztosítani kell az, hogy átfogó információt kapnak a jogalkotók. A politikai ciklus értékelése, ez is egy olyan téma, amit tervezünk 2013-ra a meglévő politikai ciklus keretei között. A következő az utalás, vagy a kérés a szorosabb együttműködés tekintetében a EU belső biztonsági és külső biztonsági kérdéseinek az egyeztetése területén. Ez is egy olyan téma, ami már dolgozunk. A külügyi kollégákkal folyamatosan egyeztetünk a tanácson belül is, úgyhogy nagyon sok olyan téma van, amiben teljesen ugyanaz a gondolatunk, az elképzelésünk. Persze vannak természetesen olyan témák, amikben nincs egyetértés, de hát ettől lesz érdekes a dolog. A belső biztonság érzékeny, nagyon érzékeny terület, és részben még tagállami illetékességek érvényesek itt. amikor itt látunk utalást a parlament bevonására a jövőben a politikai ciklus témájába, hát ez egy érzékeny kérdés. Ahogy tudják, most tájékoztatjuk a parlamentet a Kosziban elvégzett munkáról fél éves alapon. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen! Ez tényleg tökéletes volt, köszönöm. Borszelino asszony. Sultan. Igen, néhány szót szeretnék mondani, köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, a tanácsnak, köszönöm a kollégáknak, akik kifejtették álláspontjukat, és akik általánosságban támogatták a jelentést. Természetesen vannak hiányok, amelyek amiatt alakultak ki, hogy nagyon sokat szeretnék mondani, mert pedig a hosszúság az korlátozott. Emiatt úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy tökéletesítsem, illetve átdolgozzam ezt az anyagot a módosító indítványok áttekint, átelemzése után, amiket megköszönök a kollégáknak, nagyon sokan kiemeltek azt eh, a hiányosságokat, és rámutattak arra, hogy mit kell hozzátenni. Ez egy igen összetett anyag, nagyon széles körű anyag, nagyon sok kényes kérdést érint, ezeket, ezeket ki kell hangsúlyozni, rá kell mutatni ezekre, nevezetesen, hogy mi legyen a parlament szerepe, illetve mi legyen az alapvető emberi jogok védelmével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezek prioritást élve ez kérdések, és ezeket mindenképpen eh, ki kell fejteni ezeket a témákat a jelentésben, megpróbálom a lehető leghatékonyabbá tenni ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Kollégáknak mondanám, hogy február 7-e a módosítók benyújtásnak a határideje. Ezzel át is tudunk térni a következő napirendi pontokra. Mindegyik eh, további napi rend mentesítésre vonatkozik. Kilenc jelentés van előttünk, és összesen 45 percünk van. Mentesítés, 2010 évi mentesítés, bizottság, és a hat LIBE hatáskörébe tartozó ügynökségre vonatkozóan Európai Adatvédelmi Bizottság, Frontex, Europol, Eurojust, CIPOL és a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központja, illetve alkoholfüggőség, és nem emlékszem az utolsóra. Tehát ezek ügynökségek, igen. Öt külön, eltérő jelentéstevőnk van, és van, akinek több jelentése van, van, akinek csak egy jelentése van. Azt javasolnám, hogy most hallgassuk meg az öt előadót, kérem, hogy nagyon-nagyon röviden fogalmazzanak. Akik kimennek a teremből, kérem, hogy ezt csöndesen tegyék meg. A bevezető megjegyzésük legyen mondjuk két-három perces, Fandenkamp úr, kérem szépen mert már így is az 15 percet jelent összesen, és időt kell adni a vitára, és vissza is kell térni a következtetésekre. Ezért elsőként kérem Fandenkamp urat, aztán Buzotil urat, Zomber asszonyt, Mathieu asszonyt és Jakalina urat. Fandenkamp úr, önél szó. Dank u zeer. Ik zal... Köszönöm szépen. Én két jelentésért vagyok felelős, ezt láthatják a napi rendből is. És a munkatársainkkal megbeszéltük ezeket a kérdéseket. Nagyon köszönöm azoknak, akik a Költségvetési Bizottságból javaslatokat tettek. Én most arra térnék ki, amik a mi bizottságunkat érintik. Átfogóan, általánosságban 2010-ben egészen jól áll a helyzetünk. Főként ami az ügynökségeket illeti, jól ügyeltek a pénzükre, a kiadásaikra, van egy-két kritikus megjegyzésem, és ezt már a jelentésembe kifejtettem, van egy-két olyan ügynökség is, akik nem merítették ki a lehetőségeiket, nem használták fel a forrásaikat, és vannak helyek, ahol a nemzeti hatóságoknak sporolniuk kellett, és a bizottsághoz fordultak, hogy akkor ők segítsék ki őket. Ez természetesen egy nehéz helyzet, és hát ezt már többször megvitattuk. Az éves jelentésekből ez kitűlik, főleg olyankor, amikor az EU forrásokat nem is használják föl teljes körülön. Tehát kérem, hogy ezért nagyon is ügyeljünk a költségvetési forrásokra. A mentesítéssel kapcsolatban eh, hadd mondjam el azt, hogy eh, vannak eh, olyan források, amiket mi magunk amiket mi harcoltunk meg itt a parlamentben, és ezek közül vannak olyan források, amiket nem használtak föl. Hát ez nem egy túl jó helyzet. A másrészt pedig a fizetési kötelezettségek csökkenése is egy kérdés, és sajnálatos, hogyha a vezető szakbizottság szempontjából ez nagy kár, Matyű asszonynal 2009 kapcsán már beszéltünk, és az Európollal kapcsolatos témakörben, és reméljük, hogy így a munka javíthatóvá válik. Ennyi lett volna egyelőre. Népárban az első szavazás meg is volt. Kell, talán meg fog betegedni emiatt. Buzotélor. úr. Köszönöm, elnök asszony. Az RDPS-re, Frontex-re, alapjogi ügynökségre vonatkozóan készítettem a jelentést. Ennél a három ügynökségnél a számvőszég már lezárta, hogy a standardoknak megfeleltek az elszámolások, illetve az ellenőrzési rendszer is megfelelő volt. Ennek ellenére szeretnék néhány rövid kritikus megjegyzéssel élni Pár összességében azt mondhatom, hogy a következtetésem az volt, hogy javaslom, hogy fogadjuk el a mentesítést. EDPS, Európai Adatvédelmi Biztos uh, költségvetése különböző területeken szervezte a munkát az EDPS 2009-ben, és uh, az az eljárás, amit követtek, uh, igazából csak belső versenyt szerveztek az EDPS-en belül, és nem nyitották ezt meg a normál EPSO eljárás keretei között. Az EDPS azzal igazolta ezt, hogy ezek speciális helyek voltak, tehát speciális új szakembereket vettek föl, de szerintem ez az indoklás nem elfogadható, hiszen az, ez azt feltételezi, hogy az EDPS-en kívülről soha senki speciális pozícióra nem fog majd jelentkezési lehetőséget kapni. Úgyhogy véleményem szerint meg kell, hogy mondjuk az EDPS-nek, hogy az EPSO eljárások, a standard eljárások sokkal kívánatosabbak, és azokat kell követni a jövőben. Az alapjogi ügynökség tekintetében a számvevőszék azt találta, hogy újra magas szintű volt a kiadás az év végére. Gondolják el, az ügynökség a költségvetésének a felét az év utolsó hónapjában költött el, és ez nem először történik így. Szerintem ez nem helyes. Föl kell, hogy hívjuk a figyelmüket arra, hogy ez nem fordulhat elő még egyszer, mert már korábban is így volt. És más nehézségek is felmerültek az alapjogi ügynökséggel kapcsolatban. A tobozási eljárásokra vonatkozóan, ezt már korábban is felvetettük, 72 helyből csak 19-et töltöttek be 2010 során, mert az ügynökség igazából több helyet kér, de aztán nem tudták ezt föltölteni. Úgyhogy ez is egy olyan megjegyzés, amit a számvevőszék nem csak 2009-re, hanem 2010-re vonatkozóan is megtette. Úgyhogy az előző témához hasonlóan most is úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ugyanez a helyzet nem fordulhatna elő még egyszer a jövő évi mentesítés tárgyalásakor. Nem szabad ezt elfelejtenünk végül. Frontex. Itt a legfőbb agály, hogy nagyon sok az átvitel egyik évről a másikra. Az ügynökség azt mondja nekünk, hogy ez azért van, mert az operatív misszióik nem tervezhetők előre, nem lehet tudni, hogy hol, mikor van szükség egy misszióra. Ez jogos, de éppen ezért magas lehetőségük van már így is az átvitelre. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek ellenére az ügynökség költségvetését jobban lehetne tervezni, és kellene tervezni, méghozzá oly módon, hogy ne legyen szükség ilyen magas szintű átvitelre egyik évről a másikra. Remélem, hogy az új mandátummal az ügynökségnek sokkal több feladata lesz, és így sokkal jobban tudják majd felhasználni a pénzt. Mindezt bevezetőként elmondva, úgy gondolom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal egyet értve mi is javasolhatjuk a mentesítését ezeknek az ügynökségeknek. Köszönöm, Zomer asszony. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én az Európol és az Eurojust mentesítéséhez szeretnék hozzászólni. Először az Európollal kapcsolatban, itt szinte nincs is kifogásunk. Az éves jelentés visszatükrözi a 2010-es pénzügyi helyzetet, és minden tranzakció jog és előírás szerű, ami feltűnő az az átvitel magas összege az egyik évről a másikra, hiszen itt nagy költségek halmozódtak föl, az Eurojust például az új központba történő költözés sorolja itt föl, de ennek ellenére az Europol még további lépéseket szeretne majd tenni, hogy elkerülje a jövőben az ilyen nagyon magas átviteleket a következő évre, és az Európolt jó lenne 2012-től kötelezni arra, hogy havonta ellenőrizze az éves tervének a teljesülését, és főként a magas átvitelek tekintetében kell, hogy ezt ellenőrizze. Hogyha ez megtörténik, akkor pedig abból indulhatunk ki, hogy már nem lesznek ilyen feltűnően magas átvitelek, és ezért én támogatom a mentesítést. A következő az Eurojust mentesítése. Itt az éves zárás minden szempontból visszatükrözi a 2010-es pénzügyi helyzetét, az Eurojustnak, és az alapul vett ö, tranzakciók és előírás és jogszerűek, azonban itt eléggé magas üzemi kiadásokat vittek át 2001-re. És az Eurojust indoklása ezzel kapcsolatban az volt, hogy ők főként az Organization Structures Project lenne ennek az indoka új kompjúterinfrastruktúrát és az adatfeldolgozással kapcsolatban bevezetett struktúrás projektre hivatkoznak. A 2012-re tervbe vett tervek, például az egységek megbízás kiadási rendszerének a bevezetése, illetve a megbízásokra vonatkozó tehát magukat a megbízásokat az év elején szeretnék kiadni. És itt nagyon fontos lenne az, hogy ezeket a terveket valóban meg is valósítsák, és hogy ez így meg is történjen. Van még egy ö, dolog, amit a kollégiumnak javítania kell, mégpedig, hogy az administratív igazgató a napi menedzsment döntéseit a kollégiumnak nem vállalja fel felelősen, pedig ennek így kellene lennie. Az Eurojust nak, tehát ezt a kérdést tisztáznia kellene. És hogyha továbbra is tisztázatlan kérdések maradnak, akkor az új Eurojust rendeletben kellene gondoskodni arról, hogy ez a kérdés tisztázásra kerüljön és kiküszöbölésre kerüljön. Amit nem tartottak be az értékelési bizottság részéről, ezek a különböző kiírások nyilvánosságra hozatala volt, az Eurojust viszont reakcióként erre azt válaszolta, hogy az administratív igazgató nyújtson be egy átfogó dokumentációt, és ez utána lehetővé teszi majd, hogy végső soron az összes megbízást egy nagyon átfogó dokumentáció alapján adják ki. De egyébként tehát nagyon fontos az, hogy a pénzügyi szavahihetőségét erősítsük a szervezetnek. Van még egy kritizálandó pont, hogy az egyik hivatalnokot egy már tulajdonképpen lejárt várólista alapján alkalmaztak, tehát az ilyen várólistákat a jövőben az Eurojustnak ellenőriznie kell, hogy nehogy sor kerüljön ismét egy ilyen hibára. Az Eurojust a válaszában biztosított bennünket arra, hogy a várólisták alapján történő alkalmazás már csak az alkalmasság egyéni vizsgálatát követően fogják végrehajtani, és a 24%-hoz képest 13%-ra csökkent 2009-ről 2010-re a nyitott állások száma, ami azért egyébként továbbra sem kielégítő, ahogy ezt már Van der Kamp kolléga is elmondta, ez nem kielégítő, hiszen erre a forrásokat előirányoztuk és rendelkezésre bocsátottuk, tehát emiatt az állásokat be kell tölteni, hiszen különben még arra gondolat jutna eszünkbe, hogy ezeket a pénzeket töröljük. És ezt gondolom nem tetszene az ügynökségnek, de minden esetre támogatom az Eurojust beszámolójának a mentesítését. And well for helping with the chair, chairing this. Köszönöm szépen, visszajöttem a mentesítési dosszié témájának az első részében nem én elnököltem. Matthew asszony, őné a szó. Készen áll a mentesítésre, ugye? Ugye a CEPOL-nak megadja a mentesítést, ugye? Persze, elnök úr. Elnök úr, kedves kollégák, ami a CEPOL mentesítését illeti, 1,6 millió dollár, ami a 40%-ot jelenti 2010-ben. Ez ellentétes a ö, éves elszámolási elvekkel, tehát ö, a mentességeket el kell, jóvá kell hagyatni a a kollégiummal, ami egy nagyon fontos folyamat. Ugyanakkor a Szepolt illetően, kedves kollégák, jó híreink vannak az ügynökséggel kapcsolatban. Az ügynökség működését illetően örömmel látjuk azt, hogy úgy döntöttek, hogy bizonyos párhuzamokat alakuljanak ki az intézeten belül. A csak akkor lehet külön szakbizottságok és munkabizottságokat állítani, amennyiben erre szükség van. Ugyanis eddig az volt a gyakorlat, hogy különböző munkacsoportok alakultak ki minden egyes kérdésre, nagyon nagy költséggel, és mi ebben azt látjuk, hogy a SEPOL megpróbálja racionalizálni a működését, és megpróbálja párhuzamosságokat megszüntetni, ezáltal halékonyomban felhasználni a pénzforrásokat. Hatékonysági okok miatt az igazgató úgy döntött, hogy eh, nagyon sok olyan programot, hogy csak kizárólag a cég tanácsával eh, egyetértésben lehet elindítani. 54-en voltak eh, a tanácsnál, és most már 34-en lett tettek. A nagyon fontos tehát, hogy a költségek és hatékonyság javítása érdekében úgy döntött a parlament javaslatára, hogy csökkentsék a részvevők számát az ilyen tanácsi üléseken, nagyon fontos, hogy megszüntették azokat a költségvetési forrásokat, amelyeket magáncélokra használtak fel, ezeket a régi igazgató költötte el, és tőle követeltek vissza, tehát arra kérem, hogy adják ki a, a mentesítést. Most következik Jákolina úr, aki a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjának a mentesítéséről fog beszélni. Köszönöm, elnök úr, rendkívül röviden fogok szólni. 2010-es évi mentesítésről van szó, a kábítószer és kábítószerfüggőség európai megfigyelő kopaszjáról fogok szólni, amelyik Lisszabonban székel, amelyik a kábítószerfüggőségek ellen harcol. Néhány kérdést tettem föl Godzó igazgató úrnak, azt hiszem, hogy a válaszok kielégítőek, az eredmények a számvevőszék jelentése alapján is megfelelő, ugyanakkor megkértük a megfigyelő központ igazgatóját arra, hogy konszolidálja a saját tevékenységét, hogy a racionalizálási folyamatokat hajtson végre, intézkedéseket hajtson végre, bevált gyakorlatokat vezessen be, olyan bevált gyakorlatok, amelyek hasonló kérdésekkel foglalkoznak EU nemzeti szinten. Úgy gondoljuk, hogy az új költségvetési összegek fényében is, a jövőben is jelentős összegeket fog kapni ez az megfigyelő központ. Úgy gondolom, hogy egy új mandátumra van szükség, amelyik nem csak a függőség, a, a kábítószer függőségek kell foglalkozni, hanem további függőségekről, internetfüggőség, dohányfüggőség, e, e, és egyéb olyan függőség, amelyeket megfelelően le lehet győzni, amennyiben széles körű offenzívát indítunk úgy vélem, hogy minden egybevéve pozitív a hozzáállásom erre a költségvetés, úgyhogy támogatom a mentesítést. Köszönöm szépen, most mind az öt előadót meghallgattuk. Ez azt jelenti, hogy kilenc mentesítési téma van előttünk, még van egy kis időnk a vitára. Néhány képviselő hozzászólást kért. Entvelt asszonyi a szó először. Igen, köszönöm, elnök úr. Búzótél úr jelentésével foglalkoznék, alapjogi ügynökség mentesítése. Az ügynökség különösen közel áll a szívemhez. Az alapjogok fontosak, és ezért az is nagyon fontos, hogy az ügynökség jól működjön. Két kérdésem van az egyik, hogy azt említette, hogy a költségvetésnek a körülbelül a felét az utolsó hónapban költötték el. Nem értem, hogy ez hogy kapcsolódik ahhoz, hogy az alapjogi ügynökség korábban az évben elutasította azt, hogy a Európai Unióban a média szabadságra vonatkozó jelen, jelentésüket elkészítsék. Azt mondták, hogy nincs elég forrásuk hozzá. Először nem volt mandátumok, utána nem volt hozzá forrásuk. Az év elején merült fel a kérdés, akkor ezt elutasították, mert nincs pénz, és akkor úgy kiderült, hogy az év végéig megmaradt a költségvetésük fele. Kicsit más a másik kérdésem. Az interneten láthatjuk, hogy az Európai Bíróság előtt van egy eset, az alapjogi ügynökség egyik munkatársa visszaéléssel vádol egy személyt. Évekkel ezelőtti szabálytalanságról van szó, illetve szabálytalanságról számolt be, és az ügynökség vezetősége részéről nem megfelelő elbánásban részesült emiatt. Ez nem szigorúan költségvetési vagy mentesítési téma, ez a személyzeti politikához kapcsolódik. Úgyhogy jól lenne tudni azt, hogy ezeket a, ezek a szabálytalanságok valóban bekövetkeztek-e, és hogy egyáltalán megoldottak-e azóta. Elnök, köszönöm, Envald Keller asszony a szó. Thank you very much. I happen to... Köszönöm szépen. Végighallgattam az összes érdekes, kellemes jelentést. Köszönet az összes előadónak a jelentésekért. Egyetértek ezekkel mindannyian kiemelték a fontos témákat, tényeket. Nem is akarok hozzáfűzni ezekhez semmit, csak annyit mondani kell, hogy a Frontex esetében megértem az indoklást, hogy a Frontex számára nehéz tervezni a költségvetést, de hát ez a többi ügynökség esetére is igaz. Hát a Európa hogy tudna jobban tervezni, vagy az Európai Adatvédelmi Ügynökség hogy tudna jobban tervezni? Úgyhogy megértem az indoklást, de nem hiszem, hogy ez kifogás egy ilyen magas szintű átvitelre. A CEPO-ra vonatkozóan Tehát még egy év, hogyha engem megbízának a CEPOL vezetésével, akkor én azt biztosítanám, hogy a, az előző évi mentesítés követően hogyha nagyon sok kritikát kapok, akkor én lennék a példamutató, és lehető legjobban járnék el a következő évben. Igen, vannak előrelépések, de hát nagyon minimális ez az előrelépés, és ezt nem igazán értem. De ettől függetlenül lehet, hogy kisebb módosításokat be fogok nyújtani, de összességében szeretnék gratulálni a jelentésekhez. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Keller asszony. Hedasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is jelentéstevő vagyok a mentesítések során. Nagyon köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. Az SND frakció részéről mi támogatni tudjuk ezeket a jelentéseket. De azért lenne néhány pont, amit azért szeretnék kiemelni, Egyet már említettek, nagyon fontosnak tartom azt, amit a szép szépóllal kapcsolatban hallhattunk az előbb, nagyon sok kritikát kapott ez az Európai Rendőri Akadémia, és ezek között vannak korábbi kritikák is, tehát emiatt azt gondolom, hogy nagyon is pontosan ellenőriznünk kell, hogy miről van itt szó, főként, hogyha a költségtérintés során rendellenességeket tapasztaltunk, és ezek a jelentésekben is szerepelnek. Az Eurojust-nál, a nem betöltött állásokkal voltak problémák, és azonban ami örömteli, hogy nőttek az új e, alkalmazások, és e, az e, alapjogi ügynökség volt már, eh, ahogy említettük, úgy járt el, hogy hogyha nem használt föl pénzeket év végéig, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a tulajdonképpeni feladataikat sem tudták teljes körűen teljesíteni. És azt gondolom, hogyha az év végén még pénz maradt, és nem tudták a szolgálatokat és a feladatukat lezárni. Tehát azt gondolom, hogy módosító indítványokat ugyan nem fogok benyújtani, de erre megvan a lehetőség. Köszönöm szépen. Buszutil urat is meghaladtuk már. Ő szeretne reagálni a felvetett kérdésekre. Igen, köszönöm elnök úr. Az első pontot, illetően amit felvetett Sofia 40%-kal, Nos, az utóbbi hónapban igen, valóban 48 tehát majdnem a költségvetésnek a felét eh, azt az utóbbi hónapban helyezték ki, nem először történik ilyesmi. Igen, valóban Infert eh, képviselőnek igaza van, amikor azt kérdezi, hogy miért van tagadták meg egy kérést, amit ez a parlament juttatott el hozzájuk, azzal az ürügyel, hogy nincs meg a megfelelő forrás ahhoz, hogy foglalkozzanak ezzel a dossziéval. Ez egy kérdés, amit mindenképpen fel kell vetni az, igazgat, az ügynökség igazgatójának, aki majd itt lesz a szakbizottságunknál ez a pénz jelentős összegeket képvisel, amelyeket az utóbbi hónapokban e, került kihelyezésre. Lehet, hogy ezeknek a tervezéshez korábban történt, lehet, hogy sietősen kellett elkölteni ezeket a pénzeket az utóbbi, a legutóbbi hónapokban. Nos, eh, ez, ez azt mondja, hogy a tervezés akkor jól elő volt készítve. E, a, források egy részét arra használták föl, hogy bizonyos kezdeményezéseket indítsanak el, de nem tudom, hogy miért nem akartak ezeket a forrásokat arra felhasználni, amit Infer képviselő kért. A második megjegyzést illetően nem tudok semmit, azt megígérhetem, hogy információkat fogok beszerezni, és hogyha ez egy komoly eset, azt mindenképpen, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, fel kell tenni a kérdés az ügynökség felé, és megvárni a válaszokat. Ha jól értem, akkor nem egy költségvetési kérdésről van szó, és emiatt úgy gondolom, hogy a mentesítési vitánál nem szabad ezt felvetni, arról van szó, hogy az egyik alkalmazottat zaklatták, ha aztán ez valamilyen hatással lesz az ügynökség értékelésére, akkor ez majd meglátjuk. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy még valaki szeretne hozzászólni. Zommer asszony. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur noch einmal kurz... Igen, köszönöm szépen. Én még csak ki szeretném emelni még egyszer ezeket a ö, nem betöltött állásokat a jelentéstevő is már említett az eurojust kapcsolatban ezt a helyzetet, de itt azért azt hiszem, hogy általánosságban kellene vetnünk egy pillantást az ügynökségeinkre, hiszen az Európai Unió ügynökségei mindig azt a vádat kapják, hogy túlzottan sok pénzbe kerülnek. És ezért is kellene figyelnünk arra, hogy megfelelően folyjon a munka náluk, és hát egyrésztről nem mondhatjuk azt, hogy nem betöltött állások vezetnek olyan problémákhoz, hogy nem tudnak bizonyos feladatokat ellátni, de hát azt is bele lehet ebbe interpretálni, hogy gyakorlatilag hát azért nem, nincsenek betöltve ezek az állások hosszabb ideig, mert ezekre tulajdonképpen nincs is szükség, tehát felveti ezt a gyanút. És ezért is azt javaslom, hogy ö, figyeljük nyomon kövessük ezt a helyzetet a következő évben, és utána gondoljuk végig, hogy egyáltalán akkor szükség van egyáltalán ezekre az állásokra, státuszokra, és ez lenne a kérésem, és nem csak az eurojust kapcsolatban, hanem az összes ügynökséggel kapcsolatban. Madame Mathieu. Mathieu asszony. Igen, válaszolnék a kollégáknak a SZEPOL illetően, nem szeretném megvideni a Szepolt, ugyanakkor eh, a, az igazgató azt a szerepet kapta, azt a feladatot kapta, hogy megint eh, helyrerázza az ügynökséget, ami nem egy könnyű feladat, és ezen dolgozik. Úgy vélem, hogy a igazgató tanács eh, segítségével, illetve munkájával mm, ez a dolog jól megy, a bizottság támogatja őt, és nagyon bizakodó vagyok az ügynökség jövőjét illetően. Jákolino. Jákolino képviselő szeretne valamit hozzátenni az elhangzottakhoz? Nem, nem ő is volt kérdése felé, nem hangzott el kérdés felé, fenntartom mindazt, amit az előbb mondtam az előző hozzászólásomnál. We are done for this. Rendben, akkor a vitának a, ezt a részét, a mentesítési dossziékat lezártuk. Kilenc jelentés, öt előadó. Hadd javasoljam a következőt. Módosító indítvány benyújtásnak a határideje legyen január 31-e dél. Szavazás a következő Libia Bizottsági ülésen február 9-én. Rendben. Módosítók benyújtása január utolsó napja előtt, és egy emlékeztető, a szolgálattól jelezték, hogy csak angolul lehet benyújtani a módosító indítványokat. Úgy tűnik, ez bizonyos akakból így működik. És template Word template-ben kell benyújtani, vagyis ezt a szöveg szerkesztőt kell használni. Tehát ez a szoftver meghatározása, lehet, hogy ez talán hasznos információ, nem tudom miért, Hogyha problémájuk van ezzel, akkor jelezzék, és akkor továbbítom az ilyenfajta korlátozásokkal kapcsolatos véleményünket, de talán hasznos, hogyha ezt az információt tudják. Most pedig rendünk következő pontja megállapodás az Európai Unió és Kanada között az utas nyilvántartási adatállomány PNR átadásáról és felhasználásáról. Itt van a jelentés, amit és egyébként Pribe úr itt van jelen, az Európai Bizottságot képviseli, illetve még nem érkezett meg, de érkezőben van, úgyhogy javaslok egy 5 perces szünetet, 5 perc, addig, amíg meg nem érkezik Pribe úr, bármelyik percben megérkezhet. És zárt ülés, az ülésünknek ez a része, az utolsó napi rendi pontunkat zárt ülésen tárgyaljuk, úgyhogy mindenkit emlékeztetnék arra, hogy a zárt ülésre vonatkozó szabályok érvényesek a 20-as napi rendi pont tárgyalására, vagyis a PNR témára. Ez azt jelenti, hogy a teremben libe tagok, képviselők, intézményi képviselők, vagyis a bizottság, tanács képviselője, az Európai Parlament itt, főtitkárságnak és az elnöki kabinetnek a tagjai lehetnek itt a jogi szolgálat képviselői, illetve a politikai frakciók tisztségviselői és a függetlenek, valamint a Libe titkárság tagjai, ezek az emberek maradhatnak itt a teremben.